Hilsing over. So, ich bitte. Kérem a kedves kollégákat, hogy foglalják el a helyüket. Nagyon szoros ütemterv szerint kell még a nap további részében is folytatnunk a munkát. Vendégünk, és szeretettel köszöntöm a Dán éghajlat energia és építészetügyi minisztert, Martin Lidegárdot. Üdvözöljük az Európai Parlament Környezetvédelmi Szakbizottságában. A miniszter kollégája ma már vendég volt itt. Nagyon nagy érdeklődéssel várjuk, hogy a, a Dán elnökség részéről az ön illetékeségi területén mire számíthatunk, utána a kollégáknak lehetőségük van kérdéseket feltenni egy első kérdés körben. Ezután válaszolhat a kérdésekre, utána lesz egy második kérdéskör is. Megadom ennek a szót, és érdeklődéssel várjuk, hogy miről fog szólni a beszámolója. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy lehetőségem lesz szakbizottságok előtt bemutatni a Dán Soros elnökség prioritásait. A legaktívabb, legjobban működő bizottság hírében állnak az Európai e, Parlamentben, és biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő hónapokban jól fogom végezni a munkámat, hogyha önökkel együtt működhetek. Úgyhogy tényleg várom az szoros együttműködést önökkel és az egész Európai Parlamenttel az elkövetkezendő hónapokban. A tagállamok és a polgárok legnagyobb aggodalma az európai gazdaság és pénzügyi válság miatt van mostanság, és a politikusoknak meg kell felelniük az előttünk álló hatalmas kihívásoknak. Ez a ház, ez az unió különböző családokat egyesít, ami egyesít bennünket, az az, hogy mindannyian hisszük, hogy a holnap világát sokkal könnyebb együtt felépíteni, mint egyedül. A jelenlegi válság megköveteli, hogy egyesüljünk, és hogy vegyük észre, hogy változtatnunk kell a módszereinken, hogyha meg akarjuk változtatni a mostani helyzetet. A jelenlegi ö, gazdaság, gazdasági válságot nem tudjuk megoldani, csak akkor, hogyha közösen dolgozunk, és együttes erővel kezeljük az nyersanyagválságot és az éghajlatválságot is. Az olajárak sokkal többet emelkedtek az elmúlt évben, mint az egész 20. században együttesen. 148 USA dollár volt a hordonkénti áru 2008-ban, és ez hozzájárult a gazdasági válság kirobbanásához a klímaváltozás pedig népvándorlást és társadalmi problémákat fog okozni, tehát nem nagyon nagy feladat annak megértése, hogy ha nem, cselek, nem cselekszünk, akkor nem tudunk ebből a válságból kilábalni. Ezért is határozott úgy az új kormány Dániában, hogy a széndiokszid kibocsátásokat 2020-ra 40%-kal csökkenteni fogja, és energia felhasználásának felét szénenergiából fogja fedezni. Ez az áremelkedéseknek és a nyersanyagárak emelkedésének tudható be. Tehát segítenünk kell abba, hogy alacsony szénkibocsátású társadalommá váljunk, hogy zöld növekedést generáljunk, hiszen ezek ellenállóba tesznek minket az ársokkok ellen is. Világos politikai jelzéseket kell adni az, a vállalatoknak, és a befektetők számára biztos körülményeket kell teremtenünk annak érdekében, hogy a klímaváltozási 2030-as és 2040-es célunkat meg tudjuk tartani. Ezért is van az, hogy a zöld Európa az a Dán soros elnökség egyik legfontosabb célkitűzése, nem a gazdasági válság ellenére, hanem inkább a gazdasági válság miatt. Ha megnézzük a napirendünket, eléggé sűrű. Az Európai Tanács 2020-ra úgy döntött, hogy 20%-kal fogja csökkenteni az energia felhasználás mértékét. Az olaj árak 2011-re, 300, illetve az, az Európa összes olaj felhasználása 2011-ben 315 milliárd euró volt, 40%-kal nőtt ez az előző évhez képest. Tehát ez azt jelenti, hogy csak az európai olajszámla 100 milliárd euróval nőtt a tavalyi évhez képest. Ezért nagyon itt az ideje, hogy zöld növekedés generáljunk, és hogy az európai jövőt olyan befektetésekre építsük, amely európai alapokra épül, nem pedig Európán kívül létező olajtermelő országokra. Ezért nagyon fontos az energiahatékonysági irányelv, mert ezzel nem csak hatékony energia megtakarítást tudunk elérni, hanem az importált energia területén is eurómilliárdokat tudunk megspórolni. A bizottság becslése szerint az energiahatékonysági irányelv közel két millió munkahelyet tud teremteni, mégpedig olyanokat, amelyeket nem lehet aztán kiszervezni Európán kívülre. Sok olyan országban, amelynek nem felelnek meg ennek, ez, ennek a tervnek egyes részei, hiszen, és, és ezt el is hiszük, hiszen az országok között nagyobbak a, nagyok a különbségek. Ezért nagyon fontos, hogy a költséghatékonyság a politika középpontjába kerüljön. Nem szabad az ambícióinkból le- leadnunk, az intézkedéseinknek tükröznünk kell az, az ambícióinkat, és el kell fogadnunk a megfelelő intézkedéseket, és azokat meg, meg is kell tartanunk, végre is kell hajtanunk, hogyha be akarjuk hozni a lemaradásunkat, amelyet a 20%-os célkitűzéshez képest már is kitermeltünk. Ezért nagyon fontos, hogy ennek a nagyon lényeges javaslatnak az elfogadása a Dán elnökség egyik fontos prioritása legyen. Ezzel kapcsolatban Péter Líze írt az MV-ben egy jelentést, és ezt melegen üdvözlöm a 2050-ig tartó alacsony szénkibocsátású gazdaságra vonatkozó úti terv, illetve az energia úti terv is fontos. Davis úr írt erről jelentést, ő, ővelük is, és más érdekeltekkel is tárgyaltam ezt a kérdést, amely szintén az európai klímapolitika egyik legfontosabb kérdése. Szeretnénk az alacsony szénkibocsátású gazdaságról szóló úti terve új életet lehelni. Már márciusban remélhetőleg lesznek ezzel kapcsolatban tanácsi következtetések. A, nagyon fontos ennek a szakbizottságnak a munkája és a parlament véleménye, hiszen csak így tudunk közös alapot, alapról indulni. Jelenleg 7 eurónál tartanak a széndiokszid árak, az, az ETS, a rendszer tehát nem ösztönzi megfelelőképpen az alacsony szénkibocsátású gazdaságra való átállást. Az energiahatékonysági irányelv intézkedései jó lehetnek ebbe az irányba. Hogyha az Európai Parlament tartja magát a javaslataihoz, akkor a, akkor a tanácsban is talán át fognak menni ezek a jó ötletek. Nem az a kérdés tehát, hogy meg, meg akarjuk-e, bővíteni akarjuk-e a megújuló energiák felhasználását, hanem hogy hogyan tesszük ezt. Nagyon kevés olyan ország van, amely a 2020-ra kitűzött célokat 20% helyett 30%-ra fogja emelni, de nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban legyenek kijelölt részcélok 230-ra és 2030-ra és 2040-re is mert így elkerülhetjük azt, hogy a befektetések túlságosan szénalapú ágazathoz kötődőek legyenek, és hogy a nemzetközi tárgyalások során is megőrizhetjük a pozíciónkat. Dörbeni konferenciáról a lehető legjobb eredményt értük el, és az annak köszönhető, hogy az AOZIS, a kis szigetállamok szövetségével és más progresszív fejlődő országokkal összetudtunk fogni. Látjuk, hogy így rövid és hosszú távú előrelépést is el tudunk érni. Nagyon örültem neki, hogy többek, önök közül többeket láttam Dörbenben. A részvételük aláhúzza azt, hogy az ENSZ klímaváltozási bizottságának folyamatában önök is hisznek, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió határozottan képviselje a szempontjait. Dörben után az európai klímadiplomácia sok dicséretet kapott. Ugye korábban úgy gondolták, hogy a decemberi tanács nem tudta megfelelőképpen kezelni a válságot, de mégiscsak megmutattuk, hogy az Európai Unió képes erősen és határozottan is cselekedni. Most az a feladatunk, hogy ezt a jó eredményt erre építve tovább dolgozzunk, és közösen erősítsük meg ezt az új stratégia együttműködést a legkevésbé fejlett országokkal, a kis szigátállamokkal és más országokkal. Ugyanis hát a dörbeni eredmény az önmagában nem elég. Nagyon fontos, hogy a lemaradásunkat be tudjuk hozni a 2020-ra kitűzött célokhoz, célokhoz képest. Nagyon sok, sokaknak önök közül nagyon jó, há, nagyon jó kapcsolatai vannak ezekkel az országokkal, és remélem, hogy ezeket a kapcsolatokat ki is fogjuk tudni használni politikai céljaink elérésére új intézmények és eljárások létesülnek majd, és reméljük, hogy rövid távon is segítenek ezek a klímaváltozás hatásainak enyhítésében és hogy hosszú távon is megvalósulnak majd a kötelező jellegű megállapodások. Azon kívül az is nagyon világos, hogy a 17-es konferencia azt nem érte el, hogy a globális szakadékot valahogy át tudja hidalni. Körülbelül ugyanott tartunk ebből a szempontból, mint a COP15 után, úgyhogy az EU-nak továbbra is nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy ezt a nagy különbséget át tudja hidalni, és hogy a felmelegedést két fok alatt tudja tartani. Az a Klímaváltozási Bizottság munkájával kapcsolatban az a baj, hogy a földhasználat és a földhasználat változás és erdészeti szektorral kapcsolatban nincsen 2012 utánra vonatkozó kerend Reméljük, hogy az Európai Unió ezzel kapcsolatos céljai 2020-ra vonatkozólag nem fognak gyengül, gyengülni. Reméljük, hogy az Európai Tanács munkacsoportja nem sokára megkap a bizottságtól egy erre vonatkozó javaslatot, és ezzel kapcsolatban is együttműködünk majd a parlamenttel. A, az üvegházhatású gáz kibocsátások monitorozásának és jelentésének mechanizmusáról is szeretnénk majd az erről szóló szabályozás kifejlesztését támogatni, és szeretnénk a parlament és a tanács között együtt, egyet, egyetértés elérni még ebben az évben. A Riói konferencia is nagyon fontos. Reméljük, hogy a jelen, jelenlegi EU-s pozíciót meg tudjuk erősíteni, és biztosítani tudjuk majd azt, hogy az Európai Unió egységes hangon szólal meg, és továbbá is együttműködik a kis szigetállamokkal és a legszegényebb országokkal. A fenntartható energia nagyon fontos kérdés, és ezek közül és, és, és ez, az, ez a téma a holnapi környezetvédelmi miniszterek tanácsi ülésén is terítékre fog majd kerülni. Az ájlukkal kapcsolatban és úgy tűnik, hogy fenntarthatósági problémák vannak, ezért az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat is mindenképpen előre akarjuk mozdítani, de sajnos tudják azt is, hogy elsősorban attól függünk, hogy a bizottság javaslata mikor érkezik meg. Az offshore olaj és gáz biztonságával kapcsolatban még mindig nagyon nagy eltérések vannak, és nagyon szétaprózott a, a joganyag mivel 2010-ben a mexikói öbölben megtörtént a tragédia, nagyon fontos, hogy az ilyen balesetek lehetőségét az Európai Uniós vizekben minél kisebbre csökkentsük, illetve hogy korlátozzuk a káros hatásaikat, am, am, amennyiben ezek mégiscsak megtörténtek. Ebből a szempontból szintén nagyon fontos az Európai Parlamenttel való együttműködés. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm a figyelmüket. Én nagyon szívesen várom a kérdéseiket, és várom az önökkel folytatott vitát az elnökségi programról. Nagyon nehéz időkben, időket élünk, közösen meg fogjuk oldani a problémákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Miniszter úr a bemutatót. Átfogó és ambiciózus programot hallhattunk. Elkezdjük az első kérdéskört. Első hozzászólóként Elizabeth Gardinia kap szót a néppárti frakció nevében. Sì, intanto grazie davvero per questo incontro. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a Dán elnökség programjának részletes bemutatását. Jelenleg egy nagyon speciális időszakban vagyunk. Vissza tudunk már tekinteni a Dörbeni csúcsra, annak az eredményeire, amelyek inkább kiábrándítóak voltak. Tehát kritikusan kell, hogy lássuk őket. Én személyesen ugyanakkor nem vagyok annyira pessimista, ezt el kell, hogy mondjam. Van egy régi hagyomány nem csak nálunk Olaszországban, hanem Németországban és más európai országokban is, amely azt mondja, hogy elértük a lehető legjobbat. Hogyha valami mitológiai eredményt szeretnénk elérni, annak nincsen értelme. Legyenek konkrét, kézzel fogható eredményeink, az mindig jobb, mint a elérhetetlen eredmények. Tehát mi valami jót szerettünk volna elérni, hogyha az nem optimális még akkor is. Egy kérdésem lenne önhöz. Ami Európa vezető szerepét illeti, itt gyenge pontnak értékelendő az, hogy hiányzik a kellő átláthatóság, hiányzik az eredmények megfelelő kommunikálása. Úgyhogy jónak tartom, hogy a monitoring rendszerrel kapcsolatban a bizottság egy rendelet tervezetet terjesztett elő, és megpróbálja ennek keretén belül biztosítani az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázoknak a kibocsátását, illetve annak ellenőrzését szeretné ezen belül biztosítani. A kérdésem az lenne, hogy hogyan kívánjuk megközelíteni ezt, az, ezt a témát. Itt ugye Európa hitelességéről van szó a világról. A monitoring során begyűjtött adatokat hogyan tudjuk nyilvánosságra hozni, hogyan tudjuk kommunikálni. Jó lenne, hogyha átláthatóak, transzparensek és konkrétak lennénk, amikor kommunikálunk. Azokkal az országokkal szemben is, amelyek jelenleg még fejlődő országok. a, azt láthatjuk, hogy a világon a geopolitikai helyzet most átalakulóban van, és a Dörbeni csúcs is jelentős kérdéseket hozott magával ezzel kapcsolatban. Voltak a 90-es évek, ott voltak bizonyos fejlődő országok, amelyek felbukkantak, és a másik oldalon voltak aztán a gazdag országot, amelyek a maguk részéről egy nehéz helyzetbe kerültek. Az elmúlt években azt kell, hogy lehet, hogy megállapítsuk, hogy még mindig 19 ország van a fejlődő országok listáján. Nos, nézzük meg, hogy mit tudunk tenni ezekkel az országokkal. Már csak azért is, mert itt vannak ugye a kiotói kötelezettségvállalások is. Hogyan tudjuk őket ebből a kényes helyzetből kihozni. Elnök, köszönöm szépen, most jó Leinen kap szót a szocialisták és demokraták frakciója nevében. A Ratspräsident... Eh, tisztelt Soros Ernök, tisztelt miniszter úr, Mártin Lidegárd, szeretettel üdvözöljük a szakbizottságban. Gratulálunk az elnökségi programhoz. Azt hiszem, hogy eh, a támogatásunkat eh, élvezheti. Ugyanazok a célok vezérelnek bennünket. Hétfőn lesz a következő csúcs, amikor is egy fiskális paktumról, más szóval egy megszorító programról akarnak dönteni. Tudjuk, hogy a válságból csak akkor tudunk kikerülni, ha van egy növekedési programunk is. A kérdés, hogy az önök elnöksége tesz-e javaslatot arra, hogy Európában hogyan tudunk bevételeket, finanszírozást generálni egy zöld növekedéshez. Ugyanis azok az országok, Azokban az országokban, amelyek bajban vannak, a legjobb gyógyír a válságra az lenne, hogyha a zöld iparágakat fejlesztenék. A széndiokszid ár a padlót verdesi, már nem látja el a funkcióját. Mi azt javasoltuk, hogy 2,5 milliárd tanúsítványt vegyünk ki a rendszerből. A kérdés, hogy támogatják-e önök ezt a javaslatot, azt, hogy a rendszert finom hangoljuk, hogy valamilyen módon megváltoztassuk és hozzáigazítsuk ahhoz a tényhez, hogy a széndiokszid ár gyakorlatilag már nem hoz magával innovációt. A 2050-es menetrend vázolja fel a jövőképet. A frakciómban én vagyok ennek az árnyék jelentéstevője mérföldkövekről beszélünk 2030-2040 vonatkozásában, nem lehetne ezeket a mérföldköveket kötelező célokká átalakítani, annak érdekében, hogy a beruházók tudják, hogy milyen irányba haladunk. Mindenesetre szeretettel üdvözlöm, és sok sikert kívánok a munkához, elnök. Köszönöm szépen, a koordinátorok következnek, Péter Líz az első. Köszönöm szépen, elnök úr, Köszönjük szépen az előadását és az energiahatékonysággal kapcsolatban átadott ajándékcsomagját is. De hát ez nem csak az én egyedüli munkám volt, ebben a kollégák is részt vettek. Múlt decemberben az Európai Unió részéről már elterveztük, és tegnap elhatároztuk, hogy olajembargót vezetünk be az Iránnal szemben. Ezzel azonban nem csak Iránt veszük célba, hanem saját magunkat is eltaláljuk, hiszen a nyersolajnak az ára az égbe fog szökni, és éppen ezért az energiahatékonyság még fontosabb kérdés lesz, még inkább autarká, illetőleg függetlenné kell válnunk az energiaellátás területén. Önön kívül a tan, és ez dicséret az ön címére, tehát a tanács részéről mindig azt mondjuk, hogy mit nem szeretnének tenni az energiahatékonyság terén. Azt mondják, ez nem működik, az az intézkedés nem jó. Úgy gondolom, itt van a pont, hogy eldöntsük, hogy mit teszünk, mi az ön véleménye, járható út, hogy kötelező érvényű célokat határozzunk meg, és az intézkedések terén hagyjunk inkább mozgásteret ajánlások formájában. Dánián kívül más tagállam ezt nem akarja jelenleg. Talán rossz úton járunk, hogyha ezt most támogatjuk, de mégis azért hallanám az ön megítélését arról, hogy ez megkönnyíteni -e a dolgunkat. A másik dolog, erről is volt már szó, a kereskedelmi rendszer, az én frakcióm nem támogat az összes módosító indítványt, amit jó Jólájnen idézett, de mi is úgy gondoljuk, hogy egy mérsékelt beavatkozás az kereskedelmi rendszerbe az megalapozott lenne, hiszen jó lenne az energiahatékonyság növekelésére bizonyos ösztönzőket teremteni, erre pénz van szükség. A tagállamok már betervezték a kiadásaikba az LTS e rendszerből származó bevételeket. Most ugye 7 eurónál tart az emissziós kvótának az ára, hogyha az tehát azt látjuk, hogy nem jönnek a bevételek, akkor ezeket nehéz tervezni, betervezni a jövőre. Tehát itt is tenni kell valamit. Az utolsó pont pedig a 2000 20-as klímavédelem célokkal kapcsolatban a 30%-ot kevés tagállam támogatja, esetleg nincsen itt az idő arra, hogy kompromisszumot kössünk. Még három évi vitatkozhatunk arról, hogy 20 vagy 30% legyen a cél. Úgy gondolom, hogy a 25% nagyon sok okból megfelelő lenne, és Dörbenben is sikerült már ezzel kapcsolatban eredményeket elérni, ugyanakkor nem annyit, amennyit szerettünk volna, tehát ebből a szempontból is talán megfelelő lenne, hogyha egy kompromisszumot kötnénk ebben az évben. Elnök, köszönöm. Hozzá Linda meg Evan a következő hozzászóló. Thank you, Minister, for coming here. Köszönöm szépen. miniszter úr, hogy eljött ma, és köszönöm a munkáját az éghajlatvédelem és más területeken. Tudom, hogy egy fontos kérdés a különböző homokból kinyert olajfélék kérdése, és itt nagyon fontos az üzemanyag minőség irányelv kérdése is. Tudjuk, hogy ez egy nagyon problémás ügy, három munkacsoporti ülést már elhalasztottak, mert a tanácsban a munkacsoport nem tud döntésre dőlőre jutni. A parlamentben, a plenáris ülésen és itt a szakbizottságban is voltak vitáink ezzel kapcsolatosan, és a parlament eddig Hédegárd biztos támogatta az ő álláspontját, mondván, hogy az üzemanyag minőségre vonatkozó irányelvnek figyelembe kell vennie, hogy a homokból kinyert olajoknak is van egyfajta, illetve a kitermelés is jár széndiokszid kibocsátással. Nagyon fontos gondoskodni arról, hogy ezt az irányelvet megfelelően végrehajtsák, és hogy hozzájáruljon az éghajlatvédelmi céljaink eléréséhez. Nem harmadik országok érdekeit kell, hogy szolgálja ez a jogszabály. Elnök, a következő felszólalónk Skilakakis képviselő. Thank you, President. Thank you, Minister. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és bemutatta az elnökség programját. Dörbennel kezdeném. Az biztos, hogy az EU jó munkát végzett Dörbenben, és az Európai Unió, Unió klímavédelmi hitelessége sokat javult. Az is biztos, hogy sokkal több sikert tudtunk volna elérni, hogyha már 2009-ben Kopenhágában megalkottuk volna a kis államokkal és a legszegényebb államokkal az uniót, a szövetséget, sokkal gyorsabban mozdulhattunk volna előre. Tehát jelenleg van némi remény, ugyanakkor megvan annak is a kockázata, hogy a klímapolitikán kudarcot fog vallani hiszen ez különösen akkor valószínű, hogyha az elkövetkezendő négy évben republikánus elnök lesz majd az Egyesült Államokban hiszen ez nagyban befolyásolja a klímapolitikát. Azt hiszem ezért, hogy a klímapolitikánk mellett egy második legjobb, egy ilyen B változat klímapolitikát is ki kellene alakítanunk, hogyha az elsőt nem sikerül végrehajtani. És ezzel már el is érkeztem a kibocsátás kereskedelemhez, illetve az energiahatékonysághoz. Az biztos, hogy az energiahatékonyság politikája olyan politika, amit már sokkal korábban el kellett volna kezdenünk, ösztönöznünk, és nagyon sokat kell most belefektetnünk, és nagyon hatékonyan kell végrehajtanunk ezt a politikát. De a kibocsátás kereskedelmet is úgy, újra kell gondolnunk. Az 7 eurós árról beszéltünk itt, ez a hirtelen nagy mennyiségű nyereségeknek köszönhető részben, de részben a gazdasági válságnak, illetve annak a gazdasági helyzetnek sok országban, amely, amelyről legtöbben nem is álmodtunk volna, illetve amely, amelyet tényleg nem tudtunk volna soha elképzelni. Na most a gazdaságilag túlterhelt országoknak nem kellene még ö, olyan, olyan ö, széndiokszid árakat fizetni, amely nem a hirtelen nyereségekből származik, hanem abból, hogy sokkal kevesebbet termelünk most, és emiatt sokkal kevesebbet is szennyezünk. Ezzel szemben a kínaiak sokkal többet szennyeznek, mint korábban. Most tértünk vissza például Törökországból, szakbizottságunk egy delegációt küldött oda, és tudjuk, hogy ebben az évtizedben Törökország el fogja érni az európai kibocsátás mértékét, viszont egyelőre úgy tűnik, hogy nem fog részt venni a kibocsátási rendszerben. Úgyhogy ezeket mind figyelembe kell venni, amikor a klíma és energiapolitikánkat kialakítjuk, meg azt is figyelembe kell vennünk, hogy az energiahatékony területen term, teremtett munkahelyeket meg lehet védeni, de a napenergiával és a szélenergiával kapcsolatos ágazatokban teremtett munkahelyeket a kínaiak nem sokára, tehát e, ezeken a területeken a kínaiak nem sokára átveszik a hatalmat, és jelenleg még mindig úgy van, hogy ott állami támogatást kapnak a napenergia és szélenergia ágazatai. Tehát nagyon fontos, hogy a hibáinkból mindig tanuljunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bász Eichhout a következő felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök úr. És a görög kollégámnak azt mondanám, hogyha Törökország belép az EU-ba, akkor az ETS, a kibocsátás kereskedelmi rendszer részévé kell válnia, és akkor majd megváltozik a helyzet, de most a miniszterhez fordulok, muszáj volt ezt a kis megjegyzést tennem a kolléga felé. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt a részletes programot az éghajlatvédelemmel kapcsolatosan. Hálás vagyok, hogy ismét egy ambiciózus miniszter ül itt az elnökségi székben, mert a Múlt fél évben nem volt egy éghajlatvédelmi miniszterünk a soros elnökségben, úgyhogy ez egy nagy javulás. Az energiahatékonyság rendkívül fontos, fontos a nemzetközi hitelünk, gondolva a dörbeni folyamatra és az alacsony széndiokszid kibocsátásra vonatkozó menetrend is, nagyon fontos ezek a legfőbb prioritások, ebben egyetértünk. A kérdés azonban az, hogy ez, mindezt hogyan tudjuk konkrét cselekvéssé alakítani, végrehajtani. Tegnap láthattuk, hogy a, a, hogy az Európai Uniótól azt kérik, hogy a fejlődő országok, hogy az EU legyen ambiciózusabb, ami a céljait illeti. A menetrendben mérföldkövekről is beszélt. Azért találtuk fel ezt a szót, mert nem szeretjük a célkitűzések szót, de tulajdonképpen 2020-as mérföld a 25 százalék eh, a határokon belül, tehát a kérdés, hogy ha elfogadjuk a menetrendet, akkor elfogadjuk ezt a mérföldkövet, és ben nem volt teljesen világos az, amit mondott. Aztán, ami az energiahatékonyságot illeti, hogyha végre sikerül növelni az energiahatékonyságot, akkor természetesen a, még kevésbé fog működni a, keres, az, a kibocsátás kereskedelmi rendszer. A bizottság egyes képviselői akár 2,4 milliárdos többletről is beszélnek a rendszeren belül, ami a kvótákat illeti és a Deutsche Bank szakértői azt mondják, hogy az ő elemzéseik csak azért tartalmaznak egy árat a kibocsátásokra vonatkozóan, mert azt várják el a politikusoktól, hogy majd meghatározzák a kibocsátások árát. 2013. januárjában kezdődik a harmadik szakasz, tehát az önök elnöksége alatt érkezik el a lehetőség annak, hogy tegyünk valamit. A parlament mindenképpen támogatja önöket, a, talán nem a konkrét számokban, de az alapelvekben mindenképpen. Önök a tanácsban a bizottsággal együtt megtehetik a szükséges lépéseket, még a harmadik szakasz kezdete előtt. Végül pedig, ami az olajhomokokat illeti, a nagy kérdés az, hogy mely országok tesznek keresztbe. Az Egyesült Királyság a BP miatt, Hollandia a Shell miatt. Kérdés, hogy az olajcégek, a kőolajkitermelő cégek irányítanak-e bennünket, vagy a kormányok. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel lezártuk az első kört, és megadom a szót a miniszter úrnak, hogy válaszolhasson a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket. Remélem, hogy meg fogom tudni válaszolni legtöbbjüket. Gárdini asszony kérdése a monitoring mechanizmusról szólt, illetve arról, hogy ezt hogy fejlesztjük tovább. Teljes mértékben egyetértek önnel, mert nagyon fontos ez a kérdés, nem csak azért, mert tudnunk kell, hogy mit teszünk, hanem az szigetállamok és a legszegényebb országokkal kötött új szövetségünk szempontjából is, hiszen ők megkérdeznek minket, hogy mi mit teszünk valójában finanszírozási szempontból. És minél világosabban meg tudjuk magyarázni, hogy mit teszünk, és hogy milyen eredményeket érünk el, annál jobb alapról folytathat, folytathatjuk tovább az együttműködést ezekkel az országokkal. De ugye, mint tudjuk, ez, ezen a dosszén éppen, hogy e, csak elkezdtünk dolgozni, úgyhogy a javaslatból még nem vonhatunk le következtetéseket, de nagyon jó dossziéról van szó, és azt hiszem, hogy nagyon jó előrelépést fogunk elérni, és az év folyamán ha nem is a Dán elnökség alatt, de mindenképpen be tudjuk fejezni a munkát. Jó Leinen a csoportparadigma kérdéséről és az ETS rendszerről. Mint ahogy tudják, az Európai Tanács tavaly decemberi következtetéseiben arra buzdított, hogy az energiahatékonysági irányelven folytatott munkát fejezzük be, hiszen a zöld növekedésnek ez az egyik legfontosabb feltétele. Hogyha az energiahatékonysági irányelvet megnézzük most, a, ez lehetőséget fog adni, az intézkedések lehetőséget fognak adni a zöld növekedés és a zöld befektetések ösztönzésére. És így tud elindulni a zöld növekedés. Tehát nagyon fontos feladatunk, hogy ezen a téren minél előbb előrelépést érjünk el. Aztán, amikor az kibocsátás kereskedelmi rendszerről beszélünk, akkor elsősorban azt kell megkérdeznünk, hogy hogy tudjuk biztosítani a megfelelő árazást. Hadd mondjam el, a tanács elismeri, hogy a eh, széndiokszid ára sokkal alacsonyabb jelenleg, mint eh, amit akkor terveztünk, amikor elindítottuk a programot. Ez nem fenntartható, ami most van. Tudják, hogy nagyon sok tényező játszik közre az ár kialakításában a széndiokszid piacon, és nagyon sokféleképpen lehet folytatni a munkát annak érdekében, hogy magasabbak legyenek az árak az alacsony szénkibocsátású társadalom úti tervet folytatva biztosítani tudjuk, hogy 2030-ra elérhetjük a 40%-os csökkentést, és 2050-re még többet. De azért meg kell kérdeznünk azt is, hogy 2020-szal mi lesz. Jelenleg mindannyian a tagállami elemzésekre várunk, ezt a bizottságnak kell mm, nyilvánossá tenni, aztán azt a, az a tanácshoz kerül, és akkor vita, arról is tarthatunk vitát. Jelenleg a tanácsban az a helyzet, hogy három ország, Dánia, Egyesült Királyság és Svédország támogatja azt, hogy 30%-ra emeljük a célt. Hogyha ők nem kapnak támogatást a tanácsban, és hogyha nincs más olyan ország, amely segíteni akar nekünk, illetve önöknek, mert tudjuk, hogy önök is szeretnék megemelni a, 100%, a százalék arányt, akkor a 2020-as célkitűzéssel kapcsolatban nem tudunk új következtetéseket megállapítani. Tehát majd meglátjuk, hogy az elemzés nyilvánosságra hozatala után hogy alakul az eljárás. A set aside kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ennek is nagyon sok köze van az alacsony szénkibocsátású úti tervehez, és ahhoz, hogy az energiahatékonysági irányelv eh, legkésőbb júniusra elfogadásra kerüljön, és akkor majd meglátjuk, hogy set-aside eh, területen mit tudunk tenni, és hogy a tagállamok mire hajlandók. Most, hogyha itt eh, elrontunk valamit ezen a területen, akkor nem fogunk tudni tovább lépni. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel egy kicsit várnunk kell, legyünk türelmesek, vegyük majd később kézbe ezt a problémát. Igazuk van abban, hogy ebben az évben kellene megállapodást elérni a széndiokszid kibocsátási rendszer kereskedelmi rendszer szempontjából. Igazuk van, nem biztos, hogy a Dán elnökség alatt sikerül, de minden esetre mindent megteszünk azért, hogy ebben az évben legyen előrelépés. Péter Líze tett föl egy kérdést. Nagyon jó kérdések voltak, meg kell néznem, miről is szólt ez. A kötelező jellegű célkitűzésekről. Tehát, hogy legyenek kötelező jellegű az irányelvben meghatározott célkitűzés. A tanácsban már volt vita évekkel ezelőtt arról, hogy inkább kötelező jellegű célkitűzések legyenek az országokra hárítva is, és aztán azon belül pedig az országok dönthessék el, hogy milyen módon érik el ezeket a célokat. Nem, ez, nem így döntöttünk, úgy döntöttük, hogy kötelező intézkedések legyenek. És azt hiszem, hogy ezen az úton fogunk tovább menni. Egyszerűen azért, mert az tanács álláspontjában nem látok ezzel kapcsolatban semmiféle elmozdulást, és azt hiszem, hogy az a javaslat, amely a parlamentnél van jelenleg az ITRE szakbizottságban, szintén ebből az álláspontból indul ki. És szerintem megvan az esély rá, hogy ez sikerüljön. A Dán soros elnökség igen rugalmasan tudja kezelni az intézkedéseket, tehát hogy ez egyes országok hogy fogadják el, hogy ültetik át ezeket, hogyha végül is elérik a kitűzött célokat. Az egyetlen olyan terület, amelyel kapcsolatban nem tudunk rugalmasak lenni, az az, hogy be kell hoznunk a lemaradást. Egyszerűen muszáj elérni a kitűzött célunkat. Mert az Európai Tanács és az ügyi Miniszterek tanács ezt elhatározta. Nem biztos vagyok benne, hogy egy háromoldalú tárgyalás során meg fogunk tudni állapít, állapodni. Nagyon őszintén remélem, és hiszem is, hogy ez sikerülni fog. Most a homokból kinyert olaj kérdése, tehát az olajhomok probléma. Ezzel kapcsolatban, ja igen, és az, azt tudjuk, hogy a különböző üzemanyagok típusokra vonatkozóan készült egy ilyen kalkuláció, hogy melyik mennyibe kerül. Van egy úgynevezett üzemanyagminőségi bizottság a tanácson belül amely ezzel foglalkozik, és önökhöz hasonlóan is remélem, hogy jól fognak haladni a munkával, és nem sokára lesz majd egy megoldás, és ez, ennek alapján a megfelelő ösztönzőket ki lehet alakítani. Egyetértek az itt megszerőztetett aggodalmakkal, tovább fogom vinni ezt a témát, de egyelőre a jelenlegi tárgyalások eredményét kell megvárni, mielőtt további intézkedéseket tudunk tenni. Skalekakis úr a, egy ilyen második számú klímapolitikáról beszélt, egy B-tervről és arról, hogy nagyon fontos tudni, hogy mi az, ami sikerült, mi az, ami nem, és hogy mit kell tenni. Én bevezetőmben is ezt próbáltam elmondani. Én úgy gondolom, egyetértek önnel, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a módszerek megváltoztatása pontosan arra megy ki, hogy ugye látjuk, hogy a növekvő nyersanyag árak egyre jobban kifizetődőbbé teszik majd azt, hogy a, hogy a zöld növekedésre koncentráljunk és a zöld befektetéseket támogassuk. Világos számomra, hogy a lemaradás behozatala, <clears throat> behozása, amely tényleg arról szól, hogy a két fokos határt meg kell mindenképpen tartanunk, azt követeli meg minden államtól, minden régiótól, hogy most már teljesítsen, hogy a vállalásait tegye meg, és teljesítse a célkitűzéseit. De attól függetlenül, hogy milyen klímapolitikát folytatunk, én meg vagyok róla győződve, hogy az európai vállalatok, az európai üzleti világ és az egész európai gazdaság javát szolgálja, hogyha ezt a fajta klímapolitikát folytatjuk, egyszerűen az elmúlt évek gazdasági válságának fényében. És <clears throat> úgy gondolom, hogy az európai üzleti világ legnagyobb része ebben velem egyetért. Nyilván nem nem engedhetjük, nem, nem lehet akkora nyomást gyakorolni mindenre, hogy az ipar úgy döntsön, hogy elhagyja Európát, tehát azért nem szabad a fürdővízzel együtt a gyereket is kidobni, de hogyha nem ö, határozzuk meg a jövőre vonatkozó követelményeket, akkor lehet, hogy lesz ö, európai ipar még öt évig, de lehet, hogy tíz év múlva már nem lesz. És azt semmiképpen nem akarom, hogy az európai ipar a jövőben zsákutcába fusson miattunk. Nem tudom, azt hiszem mindent megválaszoltam, de ha mégsem, akkor figyelmeztessenek rá. Köszönöm. Köszönöm, akkor átérünk a második kérdéskörre. Most pedig Karl-Heinz kap elsőként szót. Miniszter úr, mindig örülök, hogyha szolid célokról beszélünk, hiszen az elmúlt években a politikai fejlemények, a dániai politikai fejlemények mindig aggodalomra adtak okot. Remélem, hogy ez most meg fog változni. Én is amellett vagyok, hogy realisztikus célokat határozzunk meg 2020-ra, vagy bármilyen más évre itt Európában. Engem az érdekelne, hogy tanácsi soros elnökén mit tennének, nem mint Dán miniszterként, hanem kifejezetten, mint tanácsi elnökként annak érdekében, hogy az Európában elhatározott jogszabályok milyen megvalósítást nyertek a tagállamokban. Ugyanis jó lenne tudni, hogy a 27 európai tagállam mit valósított meg tényleg a mi klímapolitikai céljainkból az elmúlt 10 évben vagy 5 évben, <clears throat> ugyanis, hogyha megnézem ezeket az eredményeket, akkor elmegy az étvágyam. Itt mit egymás haját tépkedjük, hogy 20 vagy 30 százalékban állapodjunk meg. Nekem persze könnyű a helyzetem, én politikus vagyok, de utána hogyan tudjuk aztán az elhatározott terveket tényleg lendületbe hozni, ez a nagy kérdés. Nem kell, hogy az új tagállamokba ellátogassunk. Nézzük meg csak a régieket. Itt van Belgium. Nézzük meg, hogy milyen eh, rosszul állunk a megvalósítással. Éppen ezért a tanácsi soros elnöktől azt várnám, azt várnám, hogy ambiciózusan lépjen fel a megvalósításra. Aztán többször elmondta, hogy az eszközöket rugalmasan akarják tartani. Én ezt eh, szenvedélyesen támogatom, de el kell, hogy jöjjön egy időpont, amikor azt mondjuk, hogy most aztán már el kell indulni a munkának. Tehát mikor határozzuk meg pontosan, hogy milyen lépéseket kell tenni. Ugyanis nagyon sokszor kellett átélnünk azt, hogy leírtunk 5 meg 10 éves időhorizonton terveket, és a tagállamok aztán egészen a időszak végéig a határidő lejártáig halogatták a cselekvést, és utána dioxinban vagy bármi másban olyan nagy volumenben kellett olyan rövid idő alatt csökkenést elérniük, hogy ez már nem volt lehetséges. Tehát jó én nekem van egy kis érzékem eh, az ipari szemléletmódhoz. Úgy gondolom, az iparnak, az érintett szektoroknak pontos kritériumokra van szükségük. Eh, úgy gondolom, hogy látnunk kell, hogy mire van szüksége a szektornak az, hogy erősödjen ez az emissziókereskedelmi rendszer, ami most gyenge. Nem tudom, hogy miért nincsen kellő bátorságunk kimondani azt, hogy Dörben gyakorlatilag majd, hogy nem Lengyelországnak a határozatlansága miatt vallott kudarcot. Tehát miért nem vagyunk képesek kimondani az igazságot, megmondani, hogy hol tartunk, hogy aztán tényleg cselekvésbe kezdhetjük. Tudom, hogy ezek kellemetlen kérés, kérdések, de hát önök a, adják a tanácsoros elnökségét, önök most itt tanácsi elnökként vannak itt, és nem Dán miniszterként, és remélem, hogy ilyen minőségükben tudnak válaszolni erre a kérdésre. Köszönöm. Elnök, most kérek mindenkit, hogy két percben korlátozza a hozzászólását, hogy mindenki hozzászólhasson. Dán Jörgenzen kap szót. Köszönöm szépen, elnök, és köszönöm Márténnak a, az előadását. Nagyon jó, hogy ellátogatott hozzánk Brüsszelbe. Említette, hogy van egy szakadék a globális szintű CO2 kibotás csökkentési ígéretek között, és azon célkitűzések között, amelyeket el kell érnünk, hogyha két fok alatt akarjuk tartani a felmelegedést. Azt hiszem, hogy a nemzetközi porondon ez a legnagyobb problémánk, ami az éghajlatváltozást illeti. Hogyha nem sikerül ezt a problémát megoldanunk, akkor azt hiszem kudarcot vallunk. Talán ki tudná bontani, hogy hogyan is kellene ezt a kérdést megoldani. És másodszorban, Tudjuk, hogy a gazdagabb országok, a szegényebbek közül is néhányan, de főként a gazdagabbok, beleértve az EU-s országokat is, sokat költenek a foszilis energiahordozók támogatá, állami támogatására. Lehet, hogy sok polgár ezt nem tudja, de sok állam többet költ a foszilis energiahordozókra, mint a zöld energiákra. Ez egy olyan dolog, amin tudnánk változtatni, remélem, hogy a Dán soros elnökség ezt prioritásként kezeli. Talán ejthetne néhány szót arról, hogy gondoltak-e kezdeményezésekre ezen a területen. Tudom, hogy ön egy nagyon szerény ember, de talán néhány kolléga számára hasznos volna tudni, hogy a Dán kormány mit tesz. És ez a harmadik megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy kiváló programot állított össze a Dán kormány. Ezen a téren nagyon ambiciózus ez jól mutatja, hogy nem csak a szavak szintjén rekednek meg, hanem valóban meg is teszik, amit, amiről beszélnek. Elnök, köszönöm szépen. Vittorio Prodi, majd Karl Schlüter következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok önnek a megválasztásához. Köszönöm szépen a miniszter úrnak, hogy eljött ma hozzánk. Egy Konkrét dolgot szeretnék megemlíteni. Én nem vagyok olyan optimista, mint önminiszter úr, ami a dörbeni eredményeket illeti. Meggyőződésem, hogy amíg nem találunk politikai választ a balé nyilatkozatra, mindaddig nem tudjuk megoldani a problémákat. Azt szeretném, hogyha igazságosabb döntés születne. Ez alatt azt kell érteni, hogy talán követnünk kellene azt a szlogánt vagy mottót, hogy mindenki kapjon emissziókereskedelmi tanúsítványokat, a többit pedig a többiek fizetik. Ez tulajdonképpen azt jelenti, illetve a többit meg ki kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy mindenkit egyformán kezelünk. Ön beszélt a 2050-es menetrendről, egy széndiokszid mentes európai gazdaságért, hogyha a nemzetközi megállapodás elérése egyre valószínűtlenebb, mert néhány ország, az Egyesült Államok és Kanada nem akar semmit feladni szuverenitásából, akkor talán nem lenne jobb, hogyha lemondnánk, lemondanánk az A tervről, ami a kiotói terv, és megpróbálnák a B tervet megvalósítani, mondván mi egyedül csökkentjük a kibocsátásainkat, sőt, akár elérjük a nulla szintet, a zéró szintet is a kibocsátásainkban, Ebben az esetben mi az Európai Unióban nagyon nagy fegyelmet tanúsítanánk, és a határokon vámot szednénk, szemben azok, azon, országok, azon országok termékeire, akik nem járnak el ilyen fegyelmezetten. Ez lenne a B-terv, és ez akkor rajtunk múlna ennek a megvalósítása. Elnök, Karl Schlüter képet, mert majd Edith Estrella. Köszönöm. Egyetértek ennél a támogatások értelmében, a támogatások témájában nem jó vagy rossz kérdés ez, hanem okos vagy ostoba fellépés kérdése. A, egyszerűen meg kell találni a pénzt. Na most például a nyugdíjalapok, miért nem lehet a nyugdíjalapokat befektetni a jövőben, ahelyett, hogy a tőzsdén vesztegessük őket? Például ez egy olyan hatalmas pénzügyi forrás, amelyet a zöld fejlesztésbe lehetne fektetni. De ugye mondjuk, hogy sikerülni fog a zöld növekedést beindítani, és fantasztikus növekedés indul meg, mindenki visszafizeti a tartozásait, stb., és az egész megindul, akkor, hogy, akkor majd hogy fogjuk tudni csökkenteni 30 meg 40 százalékkal a kibocsátásainkat? hiszen úgy, úgy tűnik, hogy egyelőre energia hatékonysági szinten csak egy másfél százalékot tudunk nyerni minden évben. Tehát, hogyha minden tervünk sikerül és beindul a gazdaság, akkor hogy tudjuk megvalósítani a széndiokszid kibocsátási céljainkat. Aztán a másik az az, hogy nagyon fontos a nagyon fontos földön járva gondolkodnunk, nagyon fontos reálisan gondolkodnunk. Lehet, hogy ki kellene venni az olajhomokot, a, a sarki a sarki olajat, a palagázt és mindezeket az ETS-ből. Nem kellene mindent belefoglalni ebbe. Lehet, hogy vagy a kinyerési díjakat esetleg fel lehetne arra használni, hogy ezeket is befektessük, és akkor lehet, hogy, hogy, hogy ez előre tudná mozdítani az ügyet. A kinyerési díjak ötletét jónak tartom. Most Edith Estrella, utána szatu házi következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Eng, miniszter úr, ön aláhúzta az energiahatékonyságnak a fontosságát és a megújuló energiaforrásoknak a jelentőségét. Megtakaríthatunk energiát, de a pénzünkkel is takarékosan bánhatunk, és így munkahelyeket teremthetünk. Úgy gondolom, hogy a válságban ezek kulcsfontosságú dolgok. Egyetértek a stratégiájával, a célkitűzéseivel is. Ambiciózusaknak kell lennünk, annak érdekében, hogy aztán energia területen igazi megtakarításokat sikerüljön elérnünk 2020-ig akár 20%-os mértékben is. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy elengedhetetlen az, hogy a tagállamok szociális célokat is támogassanak azokkal az intézkedésekkel, amelyek az energiahatékonyság fokozására irányulnak. Ezt például úgy tehetik meg, hogy olyan intézkedéseket fogadnak el, amelyek kifejezetten a családokat támogatják. Olyan családokat, amelyek szűkösen teremtik elő az energia szükségletük anyagi fedezetét, vagy szociális bérlakásokban kell, hogy éljenek. Mi a Dán elnökség pozíciója azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet speciális ösztönzőket, illetőleg segélyeket kidolgozni a kifejezetten hátrányos helyzetű társadalmi rétegek érdekében, azért, hogy az épületek energiafelhasználása csökkenjen, és így a benne, bennük élő családok anyagi helyzete javuljon. Köszönöm. Most pedig az utolsó két hozzászóló, Satu Hassi és Radvil Morkunájten kap zárásképpen szót. Köszönöm szépen. A kérdésem ahhoz a válaszához kapcsolódna, amelyet Bass Eichhautnak adott. A, az engedélyek elkülönítésére vonatkozóan az emissziókereskedelmi rendszerben. Ön azt mondta, hogy meg kell fontolni ezt a döntést, meg, meg kell tartani a megfelelő sorrendet először is, az alacsony széndiokszid kibocsátású menetrend következik, majd az energiahatékonyság, és csak utána az elkülönítés vagy set aside kérdése. Ez nagyon jól hangzik, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a következő elnökségre marad a set aside vagy elkülönítés kérdése. Szerintem ez nem túl ambiciózus éghajlatvédelmi megközelítés, vagy legalábbis nem olyan ambiciózus, mint amilyet reméltem volna Dán elnökség részéről. Van-e egy B-tervük esetleg? Mit fognak tenni akkor, hogyha ez a terv kudarcot val, és van-e elképzelésük arról, hogy a kudarc esetén hogyan tudnánk Európában valamilyen módon eljárni, hogy a kibocsátásainkat valamilyen módon olyan alacsonyan tartsuk, amelyel elérjük az IPCC által javasolt célkitűzéseket. Köszönjük szépen, Murkenájt a kolléganő következik majd. Utolsóként Chris Davis kap szót. Mininke, mano klausimas, ko gero labiau tiktų energetikos komite. Köszönöm szépen. A kérdésem az energia ügyi tanácsra vonatkozik. Hallottuk a Európa kizöldítésében energiahatékonyabb Európával kapcsolatos ambícióikat. A kérdésem az lenne, hogy a zöld technológiákkal és az zöld infrastruktúrákkal kapcsolatban egységes, egyhangú döntésre számíthatunk-e a tanácsban, vagy sem. Ha ugyanis nem, akkor problémáink lesznek. Dániában rendkívüli figyelmet fordítanak az energiaszigetek megszüntetésére, az mindent behálózó energiahálózat létrehozására. Éppen ezért fontos, hogy az Európai Unió ilyen ügyekben egy hangon beszéljen. Krisz Davis a következő hozzászóló. Köszönöm, miniszter úr. Hát jó híreket is hallottunk, rosszakat is. Jövő héden, ha csak be nem zárják Belgiumot a sztrájkok miatt, akkor elindulhat az alacsony szénkibocsátás útitelből szóló tárgyalás, és valószínűleg támogatja, támogatni fogja a szakbizottság is és a parlament is és fel fogjuk szólítani a bizottságot, hogy az ETS rendszert szigorítsa meg annak megelőzésére, hogy, összeomol, hogy nehogy összeomoljon ez az egész rendszer. Tehát a fő kérdés a tanács van fog eltölni, tehát hogy meg tudják-e győzni Lengyelországot és más országokat az úti terv támogatásának ügye mellett. A Rossz hír az az, hogy Hitachi, a Hitachi-val beszéltem, és ott tömeges elbocsátások lesznek, mert a programok zsákutcába futottak. Európai szinten az erőmű fejlesztések terén rendkívül bizonytalan a helyzet, senki nem tudja, hogy mi befektessen be, miben ne. Ugye a szénmegkötés és tárolási rendszer nem működik rendesen, úgyhogy abba sem mernek befektetni. Lengyelországot és más országokat is meg kell győznünk, hogy miről szól a jövő. A jövő nyilván nem a szénről szól, és hogyha a tagállamok blokkolják az emellett még létező alternatívákat, akkor nagyon-nagyon súlyos problémákba futunk bele egyszerűen szükséges befektetés, a beruházás, mégpedig, és emellett szükséges, hogy az alacsony szénkibocsátású úti tervnekünk útmutatást adjon. Thank you very much. Köszönöm utolsóként, de nem utolsó sorban, Kriton Arsenis. Good luck with... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm önnek, miniszter úr, hogy eljött, és sok szerencsét kívánok a munkájához, mind ami az elnökségi munkát, mint ami Dániát illeti. Ami Darbent életé, nagyon örülünk annak, hogy az Európai Unió ismét a figyelem középpontjába került. Nagyon örülünk annak, hogy a stratégiánk sikeres volt, és sikerült szövetségesekre találnunk a menetrendel kapcsolatosan. Mi azt mondtuk, mi csak akkor egyezünk be Kyoto 2-be, hogyha ti beleegyeztetek a menetrendbe, a fejlődő országok beleegyeztek, mi azonban nem egyeztünk bele a Kyoto 2-be. Tulajdonképpen nem sikerült érdemi vállalásokat tennünk, a lényeges kérdések még nem dőltek el. Május 1 -e a határideje annak, hogy meghatározzuk, hogy mi milyen vállalásokat teszünk a kibocsátás csökkentésben. Tehát mi lesz Katarban? Hogyha fenn akarjuk tartani azokat a szövetségeket, amelyeket kiépítettünk, azokat a kapcsolatokat, akkor május 1 valami érdemi dolgot is le kell tennünk az asztalra. És ezzel is jutottam a ez amelyet részben megválaszolt, hogy prioritásként fogják-e kezelni a 30% elérését a célkitűzések tekintetében, vagy ha ezt nem sikerül elérni, akkor mit fogunk tenni, hogyan fogunk eljárni? hiszen május 1 egy igazi második szakaszban meg kell állapodnunk, ami a vállalásokat illeti. Elnök, köszönöm szépen, Kriton, és engedje meg, miniszter úr, hogy én is feltegyek egy kérdést. A Lisszaboni szerződés hatályba lépett, azt hiszem, hogy még nem döbbentünk rá teljesen arra, hogy ez a szerződés valóban hatályban van. Vannak új intézményeink, ilyen a külügyi szolgálat, amely most már teljesen működőképes. Számíthatunk-e az elnökség támogatására abban, hogy az éghajlatvédelmi csúcsok között egyfajta újszerű éghajlatvédelmi diplomáciát sikerül -e kidolgoznunk, és hogy a külügyi szolgálatot akár e, megtorpant nemzetközi folyamat újraindítására, fellendítésére felhasználhatjuk-e, és hogy önök a soros elnökség részéről mit javasolnának e tekintetben. Azt gondolom, hogy az önök minisztériuma nagyon jól szerkezettel rendelkezik. Éghajlatvédelem, energiaügy és építészetügy. Azt gondolom, hogy ez egy kiváló szerkezet a feladatok megoldásához. Hogyan akarunk kötelező célokat meghatározni az éghajlatvédelmi irányelv számára? Ez is egy további kérdés. Itt a parlamenten belül is viták dúlnak arról, hogy milyen úton, módon kellene eljutnunk a célhoz. Az ETS, az emissziókereskedelmi rendszer is újra és újra szóba kerül ennek kapcsán. Hogyha a gazdasági válság idején újra nyitjuk a tárgyalásokat az ETS-ről, akkor attól tartok elég nehéz lesz Pandora szelencét újra bezárnunk. A saját sikerünk áldozatává válunk, áldozatává válunk, mert kevesebbet fogyasztunk, kevesebb a tanúsítvány. Hogyan akarjuk, akarunk ismét dűlőre jutni ebben a kérdésben, ha megnyitjuk újra ezt a kérdést. Vannak új szereplők is, itt van a, a légiközlekedés többek között. Ha nem történik lényegi változás, akkor a hajó közleke, hajók közlekedés, a tengeri közlekedés is hozzájön. Mit tesznek ezen a területen? Miniszter úr, öni a szó. Még egyszer köszönöm a kérdéseket. Florenc úr kérdésével kezdeném, aki megkért, hogy 27 állam nevében beszéljek, és ne csak min- Dán miniszteri minőségemben. Hát biztosíthatom, hogy ha Dán miniszteri minőségben beszéltem, akkor beszélnék, akkor egész más válaszokat adtam volna ma. Tehát mindenképpen a tanács nevében lépek fel, hiszen ez a dolgom. Ezért jöttem el. Azt azt kérdezte, hogy tulajdonképpen mi történik az országokban. Biztos jól tudja, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és a tanács minden évben tárgyal. Amikor a kiotói célokról beszéltünk, akkor valóban meg akartuk valósítani a céljainkat, és ez vonatkozik a 2020-as széndiokszid kibocsátás és megújuló energiákra vonatkozó célokra is. Ezeket meg is, ezeket tartjuk továbbra is, de sajnos az hatékonysági terén ez így nincs így. Dan Jörgensen, régió barátom, együtt csavarogtunk valaha, azt mondja, hogy nem túl nagy kihívás a szakadék bezárása 2020-ig. Valóban nagy a kihívás, és az egyik feladatunk az, hogy Európán belül többet, többet kell tennünk. A bizottságnak meg kell határozni a célkitűzéseket, és tudjuk, hogy a leghatékonyabb az az lenne, hogyha 25%-ra állítanánk be a 2020-ra meghatározott célunkat. Biztos, hogy ez az előremutató út. Ezen kívül persze Európán kívül is körül kell néznünk, és az is biztos, hogy minden a hagyományos foszilis energiákat támogató összegek csökkentésére irányuló intézkedés jó és hogyha és reméljük, hogy több partnerünkkel is meg tudunk állapodni ebbe ezen. Van ugye légi kibocsátás és minden más terület is, de az EU-nak elő kell járni annak érdekében, hogy ezt a szakadékot bezárja. Olasz kollégám Pródi kérdezte, hogy a szénelszivárgással mi a helyzet. Az LTS e rendszer úgy épül fel, hogy erre gondolunk, hiszen el kell fogadnunk, hogy nehézipar sokat kibocsát, de 2013-tól kezdve 2020-ig elkezdődik egy új időszak, amikor, amint tudják, ingyenes kvóták vonatkoznak erre az iparra. Karl Schlüter nagyon sok jó javaslattal ért, köszönöm ezeket a javaslatokat. Többek között megkérdezte azt is, hogy lehet-e növekedést produkálni, és ugyanakkor csökkenteni a kibocsátást. Na most hadd mondjam el, hogy Dánia pontosan most duplázta meg az energiahatékonysági céljait, 40%-ra emelte, és az utóbbi 40 évben nagyon jó energiahatékonysági munkát végeztünk, és megvizsgáltuk, hogy mit tehetünk ennek érdekében. Az ipar el, első körben nagyon-nagyon hevesen ellenkezett ez ellen, de most már ők is azt kérték a legutóbbi időkben, hogy emeljük meg a céljainkat, és úgy tűnik, hogy sikerülni is fog az energia hatékonysági célunkat 40%-ra emelni, és ugyanakkor fenntartani a növekedést. Ugyanaz, úgy, tehát ez lehetséges. A növekedést és az energiahatékonyságot is támogatni. De természetesen ehhez szükséges az innováció, a technológiai fejlődés, és a jólét fenntartása. De ez nagyon hosszú vita lenne, úgyhogy most inkább folytatom a válaszod, válaszadást, és a vitára majd máskor visszatérhetünk. Esztrel asszony a szociális szempontokat említette meg, teljes mértékben egyetértek önnel. De én úgy látom, hogyha most nem cselekszünk, akkor biztos, hogy az energiaárak, az élelmiszerárak, a nyersanyagárak tovább fognak emelkedni, és a, a népesség nagyon nagy része jövedelem kieséssel számolhat, mégpedig pontosan a legszegényebb része. Hogyha most nem cselekszünk, és ezért kell, hogy cselekedjünk. Hogy tudjuk biztosítani azt, hogy a leghátrányosabb helyzetű csoportok és részesülhetnek a javakból. Hát pontosan ezért kell, hogy a kormányok most cselekedjenek. Beszéltünk itt a, a szociális bérlakásokról, beszéltünk más olyan lehetséges befektetésekről, beruházásokról, amelyek pontosan arra irányulhatnak, hogy a társadalom leghátrányosabb helyzetű rétegei is jól járjanak ezzel, hogy az ő energia, illetve fűtés számlájuk is csökkenhessen az intézkedések által. Szátuhászi asszony kérdezett az engedélyek elkülönítéséről, a szeteszájdról, és az ETS-e -e kapcsolatban is több kérdés érkezett. Florenc úrnak is elmondtam már, megismétlem megint, hogy a tanács, minisztertanács elnökeként el tudok indítani egy vitát, és meg is fogom, teszem, annak érdekében, hogy legyen el mögött egy politikai támogatás. És ennek a legjobb módja az, és itt más kérdésekre is válaszolnék, hogy az ETS rendszert megerősítsük. A rendszernek két célja van. Az egyik az, hogy a széndiokszid kibocsátásokat csökkentsük. De hogyha ez lenne az egyetlen célja, akkor tényleg nem számítana túl sokat, hogy mennyi a szén, szén ára. De a másik célja a rendszernek az, hogy biztosítsa, hogy az európai vállalatok és energiavállalatok előbb-utóbb változtatásokat tesznek, amelynek során energiahatékony energiaellátást tudunk teremteni, és nem maradunk az, a régi hagyományos rendszerben az európai energiakapacitás kétharmadát át kell alakítanunk, és egy olyan megfelelő energiaellátási rendszert kell megteremtenünk, amely tiszta, olcsó és biztonságos energiával lát el minket. Hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor se a versenyképességről, se a szociális körülményekről, se a gazdasági eredményekről ne is álmodozzunk tovább de csak olyan mértékben tudunk előre haladni, amilyen mértékben a tanácsban megállapodásra tudunk jutni. Én tavasszal meg fogok tenni mindent annak érdekében, hogy az összes lehetőséget vizsgáljuk meg, és legyünk tisztában azzal, hogy az úti tervnek milyen konzekvenciái lesznek, és hogy márciusban el tudjunk érni egy megállapodást az energiahatékonyság irányelvvel kapcsolatban is. És ki kell számítanunk egyszerűen, hogy mi az, ami szükséges. Nem olyan nagy tudomány ez. Ki lehet számolni, hogy pontosan mi kell ahhoz, hogy az ETS működjön. És az elnök úr kérdését is megválaszolja. Miről is szólt? Volt még egy másik kérdés. Davis, Chris Davis tette föl a kérdést, hogy mire van szükség. Hát először is meg kell állapítani, hogy most mi a helyzet, és aztán tudom majd meggyőzni tanácsban a kollégáimat arról, hogy milyen intézkedésekkel kell azonnal előre mozdulnunk. Azt kérdezték, hogy a szövetségeseinket becsaptuk-e. Az NDC tárgyalásokon én is részt vettem, és valóban így van, elvárják, hogy teljesítsük is a vállaltakat, de, de nem azon aggódnak, hogy megtesszük-e a vállalat, csökkentéseket. hiszen tudjuk, hogy ezeket megtettük, és igyekszünk megtenni. Csak az a kérdés, azt szeretnék tudni, hogy hogy fogjuk ezt finanszírozni, illetve azt szeretnék tudni, hogy 2015 utáni időszakra milyenek a terveink, és hogy hogy tudunk együttműködni a, leg, a legszegényebb országokkal, annak biztosítására, hogy közösen zöld növekedést tudjunk generálni. És hogy az adott országokban is ösztönözni tudjuk a fejlődést, és ösztönözni tudjuk a ö, politikák megfelelő kialakítását. Biztos vagyok benne, hogy ezt a szövetséget tovább bővíthetjük, fejleszthetjük, és a Dán elnökség ideje alatt mindent megteszünk annak érdekében, hogy a feléjük tett kötelezettségeinket, ígéreinket, ígéreteinket be is tartsuk. Ők az mi új szövetségeseink. Végül pedig elnök úr a klímaváltozási diplomáciáról kérdezett, és hát azt tudom mondani, hogy amit, amit önök eddig megtettek a COP17 során, és amelyet majd ezután is ennek az új szövetségnek a keretében megtettek, ez nagyon fontos. A bizottság tárgyalásaival kapcsolatban, hát ugye az európai intézmények intézményi kereteit én nem tudom megváltoztatni, de jól látja elnök úr, szükség van arra, hogy, hogy az új szövetségeseinket a parlament is szólítsa meg, és hogy minden szinten megpróbáljunk velük tárgyalni annak érdekében, hogy minél nagyobb bizalmat építsünk ki egymás iránt, és hogy minél hatékonyabban együtt tudjunk működni a fejlődő országokkal. Azt hiszem, ugye, hogy mindent megválaszoltam már. Köszönöm szépen. Thank you very much, minister. Nagyon szépen köszönöm Hédegát miniszternek. Azt hiszem, ez egy nagyon érdekes, sikeres első kör volt itt a szakbizottságban. Sokrétű kérdéseket kapott a miniszter úr és ön nagyon konkrét válaszokat is adott a kérdésekre. Nagyon pontosan is válaszolt. És a kérdésekből kiderülhetett az ön számára, hogy nagyon ambiciózusak vagyunk, ami az éghajlatvédelmet illeti, de az energiapolitika terén sincs ez másként, még akkor is, hogyha az energia ügy nem szerepel a szakbizottság nevében. Itt biztos lehet abban, hogy ha ambiciózus célokat tűz ki ezeken a területeken, akkor mi mindenképpen támogatjuk Önt, partnerek leszünk az Önök munkájában, és nagy érdeklődéssel várjuk a jól előkészített Dán elnökséget. Jó időszak lesz ez mindannyiunk számára, és meg tudjuk majd mutatni az embereknek, hogy Európa előre is tudja vinni a dolgokat. Ez pont a megfelelő terület ahhoz, hogy ezt megmutassuk. Sok sikert, sok szerencsét, és reméljük, hogy a többi 26 tagállam béli kollégáit is sikerül majd meggyőzni a tanácsban. Köszönöm szépen, és számítok az önök együttműködésére. So, liebe Kollegen. Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A következő napi rendi pontunk esetében be kell tartanunk mindenképpen az időt. Az Európai Parlament Európai Környezetvédelmi Ügynökség igazgató tanácsába jelölt képviselőinek meghallgatása. Az egyik kollégának a mandátuma véget ért, hat jelöltet hívtunk meg ma. Nagy szeretettel üdvözlöm őket egyébként itt a szakbizottságban. Minden jelölt 20 percig beszélhet. A meghallgatás egy prezentációval veszi a kezdetét, az adott jelölt három perces bemutatkozást tarthat, utána kérdéseket kap, a frakciók sorban kérdeznek, néppárt, szocialisták, alde, zöldek és a többiek, mind sorban, nagyságuk szerint kérdez, kérdéseket intézhetnek a jelölthez. Tehát egyfajta ping-pong rendszerben kérdés-válasz, kérdés-választ követ, és ez után limitált az idő, 45 másodperc jut egy-egy kérdés, és egy perc a válaszra. Nagyon ambiciózus a cél. Remélem, hogy a kedves kollégák be is tartják ezeket az időkereteket. Wir haben jetzt, wir steigen hin ins Prozedere ein. Jó, tehát kezdjük. Kérem az egyes frakciókat, gondoskodjanak arról, hogy a kérdezők itt legyenek, és az első jelöltünk Rinaldo Geneva. Uram, öné a szó, három percben bemutatkozhat, és utána kezdjük a kérdések első körét, öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, elnök úr, hölgyeim és uraim. Rinaldo Genova a nevem. A Padovai Egyetem tanára vagyok, geológiai tanszékének tanára. Az Európai Parlament igazgató tanácsba jelölt képviselőjeként úgy gondolom, hogy ez egy nagy megtiszteltetés lenne ennek a posztnak az elnyerése, mert ez az ügynökség az Európai Unió egyik vezető szerve, amelynek célja a környezet védelme és az emberi egészség védelme. Az ügynökség tagjainak munkája és az én jövőbeni munkám is, hogyha önök támogatják a jelöltségemet, az, hogy biztosít biztosítsák, illetve biztosítsuk, hogy a talaj, a víz és a levegő állapota megfelelően fenntartható legyen annak érdekében, hogy az eljövendő generációk egy tisztább, egészségesebb világot kapjanak örökül. A fenntartható fejlődés ígéretét azonban nem tudjuk beváltani, hogyha nem teszünk konkrét összehangolt erőfeszítéseket arra, hogy a környezetvédelmi politikánkat arra építsük, hogy megismerjük a természetet, a környezetünket, és azt, hogy az ember milyen módon befolyásolja magát a természetet. Ezek az úgynevezett antropogén hatások. Ezek nagyon komplex, összetett hatások, és nehéz előrejelezni őket, ugyanis nagyon sok az ismeretlen ebben az egyenletben, nagyon sok a változó is. Ebből az következik, hogy adatokat és információkat kell gyűjtenünk, amelyeket meg kell szervezni, és értelmezni kell, és ez pedig szakemberek feladata. Ennek a munkának a következményeket ként az eredményeket mindenki számára hozzáférhetővé tehetjük, és ezáltal jobban tudjuk szolgálni a környezetvédelmi, a kormányzati és a közérdekeket is. A globalizált világban az ökológiai összefüggések még jelentősebbé válnak, és az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek pontosan itt van a feladatköre. Ha megnézzem azokat a feladatokat, amelyekkel adott esetben majd szembesülök, és azt a munkát, amely rám hárul, azt látom, hogy egy nagyon nagy kihívással jár ez a munka, és elkötelezettséget kíván az elkövetkezendő három évben. Biztos vagyok abban, hogy a geológiai területen végzett tanulmányaim és kutatásaim segítenek majd engem ennek a munkának az ellátásban, és a különböző nemzeti programok menedzselése, koordinációja során szerzett tapasztalatom is hasznomra válik majd. Foglalkoztam többek között az áradások kutatásával, előrejelzésével és egyéb éghajlatvédelmi témákkal is. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos a kapcsolattartás az Európai Parlament képviselőivel is e munka céljából, valamint a közvetlen párbeszéd és kommunikáció. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon szépen köszönjük Zseneva úrnak. A frakciók szólalhatnak most fel. A néppárt részéről Gárdéni kolléganő kap 45 másodpercet. Eh, grazie, intanto grazie. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen, hogy létrejött ez a találkozó. Szeretném kérni önt, láttuk ugye az életrajzát, ez eh, akadémiai szempontból kitűnő, azonban szeretnénk valamit a konkrét mindennapi tapasztalatairól, a környezetvédelmi gyakorlatban szerzett mindennapos tapasztalatairól is hallani. Hogy látja az európai intézmények közötti kapcsolatot, és hogyan kíván ezekben a kapcsolatokban eljárni az ügynökség részéről. Hogyan kívánja a parlament elvárásait a mindennapi ügynökségi technikai munka részletében megvalósítani. Köszönöm. Következő hozzászólónk Linda McEwen. Io sono un accademico, quindi la mia, eh, mia... Nos, én tudós vagyok. Nos, én tudós vagyok, tehát foglalkozásomat illető, illetően én tudós vagyok, és Olaszországban eh, mint ez oly gyakori, ennek ellenére rendelkezek kapcsolatokkal az olasz régiókhoz és az olasz központi kormányzathoz is. Így például a földcsúszamlások területén és az árvizek kezelése területén egészen konkrét programok kifejlesztésében is részt vehettem, amelyeket aztán az olasz régiók, vagy éppenséggel a központi olasz kormányzat használt fel, valósított meg. Így például kifejlesztettünk egy programot a földcsúszamlások megfigyelésére, a földcsúszamlások gyorsaságának ellenőrzésére, illetve a földcsúszamlások volumenének kiterjedésének ellenőrzésére. Ami a kérdés második részét illeti, azt várom, hogy az ügynökség üléseiről majd pontosabb információkat kapok arról, hogy például az Európai Parlamenthez fűződő kapcsolatokat hogyan tudom javítani. Adott esetben az is jó lenne, hogyha kijelölne a parlament egy képviselőt, akivel aztán folyamatosan eszmét cserélek, és akivel aztán tudathatom azt is, hogy mik az ügynökségnek a kívánságai. Erről a kérdésről a jelen pillanatban még nehezen tudnék pontosabban nyilatkozni. Köszönöm a következő kérdés feltevő Linda McEvan 45 másodpercben. Itt ülök, a bal oldalon. Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy milyen kapcsolatban állt eddig az ügynökséggel, de érdekelne, hogy hogyan értékeli az ügynökség jelenlegi munkáját, és hogyha az igazgató tanács tagjává választjuk, akkor szeretne hol szeretne javulást látni az ügynökség munkájában? Elnök, köszönöm szépen, tessék a válasz. Io sono, è la prima volta che... Nos, ez az első alkalom, hogy egyáltalán kapcsolatba kerülök az ügynökséggel. Sosem voltam egyébként a parlamentben sem. Úgy gondolom, hogy az ügynökség jól végzi a munkáját. Fontos munkát végez, és ennek során fontos az, hogy adatokat gyűjtsön, információkat gyűjtsön össze, ezeket megfelelően értékelje, és az értékelés eredményeit a tagállamoknak, a parlamentnek és a bizottságnak megfelelő formában továbbítsa. Annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés szolgálatában álló politikákat sikerüljön ezek alapján kialakítani. Nos, hogyan tudnám az ügynökség munkáját javítani? Nos, ambiciózus terv lenne, hogyha ezt tűzném ki célul, de úgy gondolom, hogy erről még a többi képviselővel is beszélnem kell, hiszen itt egy együttműködés keretében kell eredményeket felmutatni majd. Egy dologról azonban szólnék. Igazán nehéz dolog adatokat gyűjteni bizonyos témákban. Így például az éghajlat változásnak a hatásaival kapcsolatban, például az árvizekkel és földcsúszamlásokkal kapcsolatban. Ezeket a jelenségeket mindez idáig nem kellő terjedelemben elemezték, hiszen ezek olyan jelenségek, amelyekre nehéz magyarázatot adni, és amelyeket nagyon nehéz térképészeti módszerekkel feltérképezni. Tehát ebbe az irányba szeretném kicsikét a munkát tovább folytatni. Jó lenne, hogy ezen a területen egységes európai politika lenne. Elnök, most a liberális frakció nevében Gábrándi kolléga 45 másodpercben teszi fel a kérdést, utána egy perc van a válaszra. Így aztán minden jelöltnek kellő ideje lesz. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy az időm felét már is elvette. Az első kérdésem, Linda McEwen kérdése volt, illetve lett volna, ez már megválaszolásra került. A másik kérdésem az, hogy a tudományos hát téren kívül egy igazgatósági tagnak minimális tapasztalata kell, hogy legyen az európai intézményekkel, politikusokkal kapcsolatban. Szeretném megkérdezni professzor urat, hogy mi a tapasztalata az európai szintéren. Vielen Dank, bitte Köszönöm szépen, várjuk a választ. Nos, én megértem az ön kérdését, és ez biztos, hogy egy megalapozott kérdés. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy első alkalommal lépek a parlament színe elé ebben a minőségemben. Akkor járhattam először a parlamentben, amikor bizonyos kutatási projektek koordinációját láttam el, de közvetlen kapcsolatban még nem voltam a parlamenttel. Ami a parlamentet és az ügynökség, valamint a parlament közötti kapcsolatot, vagyis hát az igazgató tanács és a parlament közötti kapcsolatot illeti, ezzel kapcsolatos ismereteim pusztán a eddigi olvasmányaimból és az internetről származnak. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében Satu Hasi kap szót. Uh, Köszönöm szépen. Látom professzor úr az önéletrajzából, hogy geológiai téren vannak rendkívül jó tapasztalatai, de más téren nincsenek, más környezetvédelmi téren nincsenek tapasztalatai. Ezért szeretném, hogyha megnevezne három olyan nagy kihívást, környezetvédelmi kihívást, amelyet nagyon fontosnak tart, és azt is elmondaná, hogy miképpen próbálja majd meg az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által nyújtott tájékoztatás minőségét nyúj, javítani a döntéshozók, illetve a nyilvánosság felé. Kérem a választ. Kérem a választ. Nem tudom pontosan, hogy az kérdése első részében mire is utalt. Nem. Tehát én konkrétan geológus vagyok, nem pedig térképész. A legnagyobb kihívások pedig az éghajlatváltozással függnek össze, és az éghajlatváltozás kihatásaival. Én főként az áradásokban és a földcsúszamlásokban látok problémát, ez két fontos eleme az éghajlatváltozás okozta következményeknek. A második nagy kihívás véleményem szerint a széndiokszid megkötése és tárolása. Ez közvetlenül kapcsolódik a geológiai kérdésekhez. Fontos a geológia a széndiokszid tárolásában. A harmadik fontos kérdéskör a megújuló és nem megújuló energiaforrásokra vonatkozik. Ezek mind rendkívül fontos, egyformán fontos kihívások. Én a leg, három legfontosabbat emeltem ki. Köszönöm szépen. Az ECR nem képviselteti magát, ha jól látom. A GUE úgy szintén nincs képviseltetve, az EFD pedig szintén nem. Ennyiben áttérünk akkor a szocialisták és demokraták frakciója, Linda Mac Evan kap újra szót 45 másodpercben. Oh. Nem kíván hozzászólni? Ebben az esetben a néppárt. Még egyszer Gardini asszony Eh, sì, io vorrei tornare un attimo... Engedjék meg, hogy még egyszer visszatérjek egy más pontra. Ön elmondta, hogy nem ismeri ki magát teljes mértékben a környezetvédelmi ügynökséggel kapcsolatban és az ügynökség és parlament közötti kapcsolattal összefüggésben. Szeretnék erről a pontról szólni még egyszer, hiszen úgy tűnt, hogy más kollégák számára is ez fontos. Az ügynökségekhez fűződő kapcsolatokban számunkra az a fontos, hogy ezek a kapcsolatok állandóak, konstansak legyenek. Tehát kell, hogy egyfajta állandóság, folytonosság alakuljon ki hiszen a ügynökségeknek nem csak az a feladata, hogy a jogalkotási folyamat alapját képező adatokat szolgáltassa, hanem az ellenőrzésben is részt kell, hogy vegyen, és meg kell látnia azt is az ügynökségeknek, hogy a tagállamok hogyan hajtják ezt végre. Genevois úr, igen, én értem az ön álláspontját, és teljes mértékben egyet is értek vele. Ahogy már elmondtam, én egy specifikus kapcsolattartó személy kijelölését jónak tartanám a parlament részéről, és jó lenne, ha a parlamenthez fűződő kapcsolatok ezáltal szorosabbá válnának. Remélem, hogy az ügynökség jelentéseinek, adatszolgáltatásának a létrehozásában is működhetek, és ez tartalmazni fogja azokat az információkat, amire mindenkinek szüksége van. Genova, ich bedank mich. Genova úr, köszönöm szépen a bemutatkozását, az ön által adott válaszokat. Most meghallgatjuk a második jelöltet is. Ez Péter Hennike, kérem, fáradjon ki. És a folyamata, az eljárásmód ugyanaz lesz, mint Genevois úr esetében volt. So, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és megpályázhatom ezt a nagyon fontos pozíciót a parlamentnél. Először is hadd foglaljam össze szakmai karrierem legfontosabb állomásait. Először is a Wuppertal intézet ügyvezető elnöke voltam 2000-től, 2003 és 2008 között pedig az intézet elnökeként működtem. Utána Wuppertalban elvégeztem az egyetemet, és most olyan témákon dolgozom, amelyek nagyon közel állnak az ügynökség rendjéhez. Kémiát és gazdaságtant tanultam, és nagyon hosszú évek óta aktív vagyok az energia, a klíma és nyersanyagforrás politika, valamint az alkalmazott fenntarthatósági kutatás területein megpróbálok minél inkább gyakorlatorientált kutatást végezni. Például Jóska Fischer alatt az energiapolitika szakértőjéként a minisztériumban dolgoztam, illetve a regionális eszközök tervező részlegében dolgoztam. Azon kívül három, a német parlament három kutató bizottságában részt vettem, és más fontos kérdésekkel is foglalkoztam ma vezető kutató és tanácsadó vagyok még mindig a Wuppertal intézetnél, és olyan témákon dolgozom, amelyek szintén szorosan kapcsolódnak az európai környezetvédelmi cselekvési tervhez és az ügynökséghez. Az egyik az anyag és energia hatékonyság és a nyersanyagvédelem, az német környezetvédelmi ügynökség és a német környezetvédelmi minisztérium egyik nagyon fontos projektjén dolgoztam, mégpedig a kommunikációs stratégiák és a különböző modellek elkészítésén a német energia hatékonysági projektem. Intelligens energiahatékony épületek területén dolgozom legtöbbet, ezt a Wuppertal Intézet és a Német Környezetvédelmi Minisztérium 2009-ben indította el, és a tudásmenedzsment problémáját kezeli az energiahatékonysági nemzetközi szintéren. Nagyon sok nemzetközi intézettel <clears throat> együttműködünk, a különböző e, ENSZ e, szervezetekkel és mindenféle más szervezetekkel, és az a célunk, hogy a végrehajtási lemaradásokat behozzuk. hiszen a nemzetközi építési szektorban rengeteg a lemaradás, e, készítettünk egy olyan információs platformot is, amely átfogó információt, tájékoztatást az az energiahatékonyságról, annak költségeiről, gazdasági előnyeiről, és megpróbáljuk ezt a tudást általánossá tenni, mindenki számára elérhetővé elérhetővé tenni, méghozzá úgy, hogy Kína, India, Dél-Afrika és braziliai partnereink számára is elérhető legyen. Ezen a háttéren próbálok tehát energiaforrás hatékony, forrás hatékony energiapolitikát kifejleszteni országunkban és Európán belül is. Köszönöm szépen. Köszönöm a bemutatkozását, most pedig a frakciók kérdezői kérdezhetnek. Gardini kolléganő 45 másodpercben kap erre lehetőséget. Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy azt a kérdést tegyem föl önnek, amit az előző jelöltnek is feltettem. Fontos számunkra, hogy megértsük, hogy az ügynökségbe delegált képviselő hogyan fogja végezni a munkáját, hogyan kívánja az ügynökség és a parlament közötti együttműködést javítani. Hiszen fontos, hogy ez így történjen. Én láttam az ön életrajzát, vannak ezzel kapcsolatos tapasztalatai. A kérdésem tehát az, hogy hogyan tudja a sokszínűséget összhangba hozni az európai régiók területén. Nyilvánvaló, hogy itt sokszínű régiókkal nézünk szemben Európába, hogyan tudja az ő érdekeiket egymással összehangba hozni. Várjuk a válaszát. Köszönöm szépen, hogyha a kutatás alkalmazási területeiről van szó, akkor mindig a mindig nagyon fontos volt számomra a munkásságom során, hogy meglátogassam az adott munkacsoporti üléseket, illetve más vonatkozó üléseket, hogy megoldásorientált megoldásorientált munkát végezhessünk. A mi tanácsadói munkánk a Wuppertal intézetnél mindig a az alkalmazás orientált megoldásokat kereste. Ez azt jelenti, hogy fontos a tudományos impulzusokkal igazi hatásokat elérni. A különbségek az európai tagállamok között hatalmasak, de nagyon sokat tanulhatunk ebből, ami az úgynevezett technológiai leapfroggingot életé. A 1 a 9-hez az aránya az anyag hatékonyságban például a különbség a legerősebb és leggyengébb európai országok között. Tanulhatunk a előre haladott országok gyakorlatából, hogy hogyan lehetne egy fenntartható növekedést elérni más országokban. Elnök, köszönöm szépen, most a szocialisták részére Linda meg Evan teheti fel a következő kérdést. Itt vagyok, Köszönöm szépen a bemutatkozását és az előadását az eddigi munkájával kapcsolatosan. Érdekelne, hogy az ügynökséggel, a környezetvédelmi ügynökséggel a munkája során volt-e kapcsolata, és ugyanazt a kérdést tenném fel önnek is, mint a másik jelöltnek. Hogyan értékeli az ügynökség munkáját, illetve hol szeretne változást látni, hiszen az esetleges munkájának az egyik részét az képezné, hogy fel kell mérni az ügynökség teljesítményét. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökséghez fűződő kapcsolat tudományos jellegű volt alapvetően. Küldtünk oda munkatársakat a saját intézetünktől, és kitűnő jelző számokat tudhatunk meg ott, kitűnő adatbázisokban nyerhetünk betekintést, ezeket beépítettük a munkákba. Mi része vagyunk az ügynökség által felépített hálózatnak, és a szövetségi német környezetvédelmi hivatalhoz is nagyon jó kapcsolataink vannak, illetve a kopenhágai ügynökséghez is. Mi az, ami változhat? Úgy gondolom, hogy egy integrált eh, környezetvédelmi politikai megközelítés módot kell kialakítani, ami komolyan veszi azt, ami ebben az új zöld közmegegyezés körüli vitában elhangzik. Tehát egyszerre kell figyelembe venni a fenntarthatósági, környezetvédelmi, foglalkoztatási szempontokat. Nagyon sok mindent még sokkal alaposabban meg kell vizsgálnunk. Nem akarom azt mondani, hogy ez talán a gyengesége volt az ügynökség eddigi működésének, de mindenképpen egy integrált szemléletmódot kell erősítenünk a jövőben. Elnök, köszönöm szépen a liberális frakció nevében. Gerbrandi kolléga tesz föl kérdést. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm professzor Henneke professzornak az eddig elmondottakat. Nagyon ö, kiváló volt eddig a karrierje. Azt a szerepet említeném, amelynek során az ügynökség prioritásait is meghatározná, tehát hogy a biodiverzitásra, az éghajlata vonatkozóan mennyi forrást költenének. A jelenlegi prioritásokról mi a véleménye? érzi-e úgy, hogy vannak olyan területek, amelyeken az ügynökség többet tudna tenni? Ez az egyik kérdésem, a másik kérdésem pedig az, hogy ön szerint növekedhet-e az ügynökség az elkövetkezendő években, és hogy kaphat esetleg több politikai hatalmat? Köszönöm. Ich darf mir nicht anmaßen, jetzt schon zu... Nem tudom már most megítélni azt, hogy a korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló forrásokat megfelelően allokálták el. Ha én, lesz, én lennék a jelölt, akkor az ügynökséggel folytatott megbeszélések során ez felmerülne. De első ránézésre úgy gondolom, hogy az energia, az éghajlatvédelem és az energiahatékonyságot együttesen kell szemlélnünk, hiszen láthatjuk, hogy a megújuló energiák kiépítése és az energiahatékonyság kiépítése a stratégiailag nagy jelentőségű fémek mennyiségének csökkenésére nagy hatással van. Nagyon fontos az integrált szenáriók, integrált forgatókönyvek kialakítása. Ugyanígy van ez például a nemzetközi együttműködésben, a tudástranszfer esetében, valamint az épületek felújításában is. Itt még van lehetőség javulásra, és ez csak akkor lehetséges, hogyha hálózatokat építünk ki. Az erőforrások korlátozottak, és nem számítok arra, hogy az ügynökség több pénzzel rendelkezhet majd valamikor a jövőben. Sajnos ez így van. Elnök, Szatuhászi a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Szeretném hallani a véleményét szintén arról, hogy miket, mi, mi az a három nagy kihívás, környezeti kihívás, amit legnagyobbnak tart, és hogy hogy kívánja javítani a tájékoztatást a döntéshozók és a nyilvánosság felé. Köszönöm. Van egy központi probléma, amit meg kell oldanunk, nem csak Európában, hanem világszinten. az anyagi termelésnek a növekedési rátája és az energiahatékonyság sokkal magasabb kell, hogy legyen, mint a gazdasági növekedésnek az aránya. Különben nem lesz egy nem lesz a növekvő életszínvonal, és a GDP-ben mért életszínvonal, illetőleg a természeti erőforrások felhasználása között egyfajta szétkapcsolás. Tehát a kettő nem válik függetlenni egymástól. Tehát sokkal lassabban növekszik most a anyagi erőforrások felhasználása, mint a gazdasági növekedés. Tehát szociális, gazdasági, ökológiai szempontból kell ezt vizsgálni és komolyan venni. Ez a legnagyobb kihívás az én szemszögömből a környezetvédelmi és gazdasági politika számára is. Az, amit válság leküzdése érdekében eddig ösztönzőként megalkottunk és alkalmazunk, sokkal inkább ezeket az elemeket, ösztönzőket zöldebbé kell tennünk, és így kell a fenntartható növekedést a munkahelyek számának növekedését elérnünk. Elnök, köszönöm szépen, az ECR e nevében nincsen jelen képviselő, az EFD és a GUE nevében sem, így tehát a szocialista frakció nevében tehet föl ismételten kérdés. Linda McEwen. I've seen your CV, just to... Elolvastam az életrajzát. Szeretném, ha elmondaná, hogy az ilyen testületekben való részvételben terén milyen tapasztalata van, vezetőségi posztokon, milyen munkát végzett eddig, és mit tart fontosnak a jövőben. Nincsen nek nehezebb konfliktustól hemzsegőbb intézmények, mint ezek a német intézmények, amelyeket megnevezett. E, itt nagyon sokat vitatkoznak például arról, hogyan lehet fellépni az éghajlatváltozással szemben, hogyan lehet egy fenntartható energiapolitikát folytatni, és megpróbálnak valahogy kompromisszumra dűlőre jutni. Ezek három ilyen bizottságban vettem részt, három ilyen bizottság munkájában, Hogyha ezek nem lettek volna, és hogyha nem sikerült volna tapasztalatokat szerezni a kompromisszum kötésben és az érdekek kiegyensúlyozásában, akkor nem tartanánk ott, ahol tartunk Németországban, nem lett volna energi- úgynevezett energiaügyi fordulat, és nem lenne konszenzus egy új energiapolitikához, mint ahogyan azt most előkészítik, és amelyel hozzájárul Németország a Rio Plus 20 csúcshoz. Remélem Németország itt is élen tud majd járni. Tehát az érdekek kiegyensúlyozása, összeegyeztetése, kompromisszumok keresése, illetve a közös nevező megtalálása a különböző érdekek között. Nagyon sokat tanultam a bizottságokban való munkálkodás révén ezen a téren. Elnök, köszönöm szépen, zárásképpen pedig Gárdéni asszony kapszót. Keine Zusatzfrage? Come? Nincs további kérdé- kérdése? Ah, Ma mm, ah, per me va bene così, grazie. Nos, köszönöm, nincs. Rendben, köszönöm. Ezzel lezártuk ezt a kört. Szeretnék köszönetet mondani Péter Henekkének az által adott válaszokért, a bemutatkozásáért. Most pedig harmadik jelöltünket, dr. Christian Hyde várjuk ide ki. Nyugodtan elkezdheti, hogyha készen áll. Thank you very much. Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak nekem arra, hogy bemutatkozzak és pályázzak erre a nagyon fontos állásra az Európai Környezetvédelmi Ügynökség elnökségi tagjaként. Elnös, először is bemutatkoznék a német szakértői környezetvédelmi tanács főtitkára vagyok. Ez egy független tudományos tanács, amelyet a szövetségi kormány állított föl. Feladata az, hogy a környezet helyzetét felmérje és figyelmeztesse a kormányt, valamint a nyilvánosságot a nem megfelelő fejleményekre és politikai javaslatokkal éljen. A jelenlegi feladatom az, hogy koordináljam hét egyetemi professzor együttműködését, ők a különböző, különböző tudományos területeken dolgoznak, illetve 15 tudományos munkatárs tudós munkáját vezettem az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, és az ügynökség jelentéseit igen nagy figyelemmel olvassuk, és alakítjuk át a nemzeti feltételek szerint. Az európai környezetvédelmi és fenntarthatósági tanácsok hálózatának munkájában is részt vettem. Ez egy európai hálózat, és most éppen az energiaügyi munkacsoportban dolgozom. Ez a hálózat az európai fenntartható infrastruktúrákkal dolgozik, illetve a 2050 vonatkozó alacsony szénkibocsátású úti terv kidolgozásán, és a hálózaton belül is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot az ügynökséggel, és jól ismerem az ügynökség ezen a téren végzett munkáját is. Egyébként politikai tudományokat tanultam, és különösen európai környezetvédelem, elemzési és irányítási kérdésekkel foglalkoztam. Az utóbbi húsz évben nagyon széles körét fettültem le a különböző környezetvédelmi kérdéseknek, témáknak, körzlekedési témákkal is foglalkoztam, mindezt az európai politikák szempontjából. 97 és 2001 között az Európai Környezetvédelmi Irodának a vezetője voltam. Ez ez civil szervezetek kell működik együtt, és e, ez minőségem is nagyon szoros kapcsolatokat ápoltam az Európai Parlamenttel, úgyhogy jól ismerem az különböző európai intézmények igényeit, illetve terveit. Nagyon szerettem együttműködni, mindig is szerettem együttműködni az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel, mert úgy gondolom, hogy kiváló munkát végeznek, és ezért is pályáztam most erre az állásra. Mindent meg tudok azt hiszem tenni annak érdekében, hogy az Európai Parlamentet támogassam, elősegítsem, hogy ő, az Európai Parlament ki tudja fejezni az elnökség felé az én igényeit és elvárásait, sok energiát tudok ebbe fektetni, és segíteni tudok abban, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség erősebb legyen, és hogy fontos szerepet tudjon játszani az európai politikában. A, személyesen különösen a klímaváltozás hatásainak enyhítésével foglalkozom a közlekedési politikában, a zöld gazdasági kérdésekkel is nagyon sokat foglalkozom, és az integrált megfigyelés, felügyelet kérdése szintén fontos terület számomra. Köszönöm. Köszönöm szépen a bemutatkozását, most akkor a kérdések következnek újra a néppárt nevében, ismét Gardini képviselő asszony kap szót. Köszönöm szépen. Láthattuk, hogy rendkívül sok tapasztalattal rendelkezik. A kérdésem az lenne, hogy hogyan képzeli el konkrétan az ügynökség munkájának javítását. Hiszen mi ugye jogszabályokat fogadunk el, de érdekes lenne tudni, hogy a környezetvédelmi kérdésekért érdeklődő polgárok milyen többlet értéket kapnak attól, hogyha ön kerül ebbe a pozícióba. Elnök, köszönöm szépen. A válasz. Úgy gondolom, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kitűnő munkát végez, nagyon összetett, nagyon sokrétű információt és adatokat gyűjt össze és dolgoz fel úgy, hogy ebből világos üzenetek, politikai üzenetek is megfogalmazhatóak. Tehát ez lenne a kiinduló pontom a tisztség során. Ugyanakkor az az érzésem, hogy ez az üzenet a nyilvánosság előtt a egyes tagállamok közvélemény előtt nem az optimális formában jelenik meg. Természetesen az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ezzel nem javíthat egyedül, a nemzeti hatóságokkal, kapcsolattartó szervekkel is szorosabban együtt kell ezzel működnie, és el kell érni, hogy nemzeti szinten is az adott nemzeti kontextusban jól jelenjenek meg ezek az üzenetek, és magas szinten gondoskodjanak az ő elterjesztésükről. A másik dolog, az Európai Bizottságnak a munkaprogramjában itt és ott azt látom, hogy az Ecosystem Services és a zöld gazdálkodás területén előrelépéseket kívánnak tenni. Fontos, hogy ez a zöld gazdálkodással kapcsolatos vitában is szerepet kapjon. Az ezzel kapcsolatos kijelentéseket empirikus alapokkal kell ellátni, és jó lenne, hogyha az ökoszisztémával kapcsolatos szolgáltatásokról egyfajta felmérés készítenék Európában. Köszönöm, most pedig az szocialisták nevében Linda McEwan kap szót. Um, you clearly have a lot of experience. Világos, hogy nagyon sokat tapasztalata EU-s szinten, és nagyon jól ismeri az ügynökséget is, ezért nem fogom ugyanazt a kérdést feltenni, mint az ön előtti jelölteknek. Hogyha megnézzük, megnézzük a környezetvédelmi EU-s jogszabályokat, akkor volt előrelépés, de mit gondol a jövőben, melyek lesznek a legnagyobb kihívások? És mit gondol az EU, jól teljesít a környezetvédelem területén, vagy lehetne többet tenni? Hogyan látja a haladás kérdését? És hogyha történt haladás a múltban, akkor vajon ugyanilyen haladás várható a jövőben is? Köszönöm a kérdést. Sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet, mert a az egyszerű problémákat sikerült nagy mértékben megoldani, technikai intézkedések révén megoldható problémákra gondolok, most azonban sokkal nehezebb perzisztens, hosszan tartó problémákkal szembesülünk. Nem véletlen, hogy a talajvédelmi irányelvet nem fogadja el a tanács. Nem véletlen, hogy a talaj, a földfelhasználás, földhasználati kérdéseket nem egyszerű megoldani, nem egyszerű az ökoszisztémákat fenntartani, nem egyszerű az erdők állapotának, a tengerek állapotának fenntartása. Itt még van tennivaló, ezek sokkal nehezebb kérdések is, itt sokkal több közvetítő munkára is szükség van annak érdekében, hogy világosan lehessen tenni, hogy ezek mennyire fontos területek igazán. Elnök, köszönöm szépen. A liberális frakció nevében Gebrandi képviselő teszi fel a kérdést. Köszönöm szépen elnök, és köszönöm szépen Hájó úrnak a bemutatkozását. Két kérdésem lenne. Az egyik, az ön jelenlegi szerepével függ össze a környezetvédelmi szakértői tanácson belül. Ez egy a kormány független szerv. Azért kérdezem, hogy elkerülhető legyen az érdekütközés, az összeférhetetlenség. A következő kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy úgy gondolom, hogy a környezetvédelemben a végrehajtás a legnagyobb probléma Európai Uniós szinten. Úgy gondolja-e, hogy az ügynökség tehet-e azért, hogy a végrehajtás javuljon Európa szerte? Az én tanácsom az, az én tanácsom, az teljesen független szakmai szempontból. Kritizálhatjuk a kormányt, e, ezt meg is tesszük rendszeresen, például egy külön szakvéleményt adtunk ki e, Fukushima előtt rövid idővel, és az akkori atompolitikát kritizáltuk. Mi administratív szemszögből, igazgatásilag a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatalnak vagyunk a része, de ez csak közigazgatási szempontból érvényesül, szakmai felügyeletet ők nem látnak el. Ami a végrehajtás ellenőrzésének kérdését illeti az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek be kell számolni arról, hogy hol sikerült előrelépést elérni, hol nem, de maga a végrehajtás az egy tisztán jogi kérdés, oda teljesen más kompetenciák szükségesek, mint amilyenek a környezetvédelmi ügynökségben rendelkezésre állnak, eh, és a kialakult bizto- bizalmi kapcsolatok a eh, ügynökség és a tagállamok között veszélybe kerülhetnek, hogyha az ügynökség túlságosan eh, erősen részévé válik a végrehajtás ellenőrzésének. Úgy gondolom, hogy ez egy specializált más hatóság feladata kell, hogy legyen. Elnök, a következő kérdés a zöldek nevében Satu Hasi teszi föl. Well, I would like to ask, uh, also... Szeretném öntől is megkérdezni, hogy uh, mi az a három legnagyobb környezetvédelmi kihívás, ami ön szerint most előttünk áll, és hogy ezzel kapcsolatban az energiaügynökség hogy tudná fejleszteni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a tájékoztatást a döntéshozók, illetve a nyilvánosság felé. Mit der debatte a klímavédelmi vitával kapcsolatban, hogyha megnézi a a 2015-ig tartó időszakról szóló vitát, akkor az ellátó rendszereinknek a radikális átépítése, az infrastruktúránk radikális átépítése van napi renden, ez egy herkulesi feladat, tulajdonképpen az elkövetkezendő idők legnagyobb feladata. Ugyanakkor ennek során figyelmet kell szentelni annak, hogy a problémát nem lehet úgy megoldani, hogy egy másik helyen egy új problémát teremtünk. Tehát fontos ezért, hogy a klímavédelmet mindig a biológiai eh, sokszínűség, a biodiverzitás fenntartásának kontextusában kezeljük, hiszen eh, nagyon nagy a csábítás abban az irányba, egy problémát egy másik probléma teremtésével egyidejűleg, vagy az által oldjunk meg. Tehát itt vannak konfliktusok. Egy harmadik nagy kihívás az a kérdés, hogy mi Európa szerepe annak átlépése során, amit a tudósok, a biztos biztos, fenntartható planetáris határokon értenek. Így például eh, a nitrogén és a foszfor ciklusa is egy nagy problémaként van azonosítva, illetőleg a földhasználat is egy ilyen kérdésnek minősül, más fontos kérdések mellett. Elnök, köszönöm. Az ECR, a GUE és az EFD nem képviselteti magát, így tehát újra előről kezdjük a kérdéskört. Linda McEwan nem kíván kérdést föltenni a szocialista frakció nevében Gardini kolléga, úgy szintén nem kíván. Így, hely úr, köszönetet mondunk a bemutatkozásáért és a kérdésenkre adott válaszokért. Most a negyedik jelöltet, jelöltet hallgatjuk meg. Ludo béket foglaljon helyet, vegyen nagy levegőt, és hogyha készen áll, akkor kezdheti. Thank you, Mr. Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Ludo Holzbéknek hívnak. A fő szakterületem a környezetvédelmi toxikológia, Főként nehéz fémekkel, higannyal foglalatoskodtam, mindannyian ismerik ezt a témát, hiszen a szakbizottságban itt nemrég döntés született erről. Emellett foglalkozom a delfinekkel és a denevérekkel akusztikai kapcsolat fenn a kettő között, illetve az akusztika révén kapcsolódnak egymáshoz, és emellett a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvvel kapcsolatosan is kutattam. Nem régiben ez ugye ismét felülvizsgálatra kerül. Tehát kapcsolódott a munkám az európai szintű munkához is. Emellett sok-sok időt töltöttem az árnyék jelentéstevőkkel együtt, akik a különböző akik a récse foglalkoztak, egy hosszas, hossz, hosszantartó folyamat volt ez a munka, de azt hiszem ennek a szakbizottságnak köszönhetően nagyon jó eredmények születtek, még akkor is, hogyha vannak még nyitott kérdések, így például a különböző gyógyszeripari termékek és a nano részecskék. Emellett felkértek arra is, hogy ezt a szakbizottságot képviseljem más helyütt is, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség előtt például. Jól ismerem tehát az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlatvédelmi politikáját, jogszabályait. Azt gondolom, hogy az a parlament képviselőjének a fő feladata az ügynökségnél az, hogy az ügynökséget állandóan ellátja friss információkkal, annak érdekében, hogy ne a saját agendáját, saját napirendjét kövesse az ügynökség, hanem összehangoljuk a parlament és az ügynökség munkáját. Az ügynökség azt hiszem az egyik legjobb, ha nem a legjobb ügynökség. Nagyon jól vezetik, nagyon jól munkatársak dolgoznak ott, és nagyon jó a tudományos eredmények színvonala is, de nagyon fontos a realitások szem előtt tartása, ha finanszírozásról van szó. Tudjuk, a költségvetés nem fog növekedni, és ezért az ügynökségnek ennek megfelelően kell ellátni a feladatát. Köszönöm, elnök, nagyon szépen köszönjük ezt a rövid, de részletes bevezetőt. És akkor most kezdjük a kérdések körét. Gárdini asszony az EPP nevében. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm a bemutatkozást. Öntől is a következőket szeretném tudni. Hogyan képzeli a parlamenttel folytatott együttműködés megerősítését? Ez természetesen nagyon érdekel bennünket, hogyan lehet emellett növelni az átláthatóságot, a szerepvállalást erősíteni és a, az együttműködést. Annak érdekében, hogy a lehetőségeket ne szalasszuk el. Válasz. There's always uh, room for improvement, I think. Mindig van mind javítani természetesen. Jelenleg a munka kiválóan folyik, és a parlament különböző szintjeivel és a bizottsággal, valamint a tanácssal folytatott együttműködés természetesen javítható. Olyan szempontból, hogy több jelentést helyzetjelentést, illetve több elképzelés, politikai elképzelésről szóló jelentést adhatnának, hiszen nem az ügynökség alakítja a politikát, hanem a politikusok. Már van egy képviselő iroda, amely nagyon jól működik, de az lenne a jó, hogyha az ügy, a környezetvédelmi ügynökség dolgozói és a parlament, különösen ezen szakbizottság képviselői között több lenne a találkozó, az ülés. Tudom, hogy kevés az idejük, de esetleg a titkárság segítségével meg lehetne ezt oldani. Elnök, köszönöm szépen az eszen, a szocialisták nevében Linda McEwen. Nem tudom, hogy, hogy jelenleg milyen gyakran találkoznak a elnökség tagjai. Azt mondja, hogy az a fontos, hogy az ügynökség, ügynökséget jó irányba kell terelnünk. Hogy kívánja a költségvetésen kerül ezt elérni, és mi a véleménye megfelelő átlátással rendelkezünk a munkáról jelenleg. Én helyettesként dolgoztam, és és vette, részt vettem az elnökségi ülésen, a tudományos üléseken, és a akkor vettem csak részt ezekben, ennek az ülés, ezeken az üléseken, amikor más tagok nem ö, tudtak elmenni. Tehát a legtöbb ilyen ülés, amin részt vettem, tudományos ö, vezetőségi ülés volt, ezért ö, eléggé jó a rálátásom arra, hogy a e ügynökség hogy működik és milyen tevékenységet végez. Kiváló munkát végeznek, ezt megmondanám, de azért azt, azt, azt nem szeretném, hogyha a valóságtól elrugaszkodva végeznék a munkájukat. Az az online jelentések a honlapjukon nagyon jól néznek ki, de számomra nem ez lenne a legfontosabb feladat. Az jelenlegi költségvetési csökkentések nem igazán hatékonyak, inkább a legfontosabb prioritásokra kellene koncentrálni. A páneurópai kezdeményezés nem tartozik igazából e- ezek közé. Gerbrandi kolléga a liberális frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm eh, a prezentációt is. Az elmúlt két és fél évben természetesen együttműködtünk az EEA-val, tehát eh, tudom, hogy ön milyen ötletekkel állt elő az elmúlt két és fél év során. Van azonban egy kérdésem az ügynökségen belüli prioritásokkal kapcsolatosan gondolja el, hogy azokat meg kellene e- változtatni? Ön beszélt arról, hogy a digitális módszerek felé történt egyféle elmozdulás, és ön bírálta ezt, és a másik, hogy van-e, lát-e szerepet az ügynökség számára a végrehajtásban? Köszönöm. Mindenképpen prioritásokat kell meghatározni, hiszen tudjuk, hogy a 2011-es szinten 2013-as szinten fagyasztják be a költségvetést. Némi emelkedés lesz, de ez nagyon kismértékű lesz csupán. Ami egy nagy kár, hiszen most az ügynökségre hárul az éghajlatvédelmi feladatkör is. Azzal, hogy újabb felelősségi körökkel bővül a munkájuk, ilyen a jelentéstétel is például, prioritásokat kell meghatározniuk, és néha néhány célról le kell mondani, annak érdekében, hogy mások teljesüljenek. Attól tartok, ez az egyetlen módja a, a további eljárásnak bizonyos témákat ejteni kell, le kell mondani róluk, annak érdekében, hogy a többivel megfelelő színvonalon tudjon foglalkozni az ügynökség. Máskülönben kockán foroghat az ügynökség hitele. Többé-kevésbé ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, hogy az elnök a zöldek részéről Szátuhászi teszi fel a következő kérdést. Köszönöm szépen. Ön azt mondta, hogy az ügynökségnek prioritásokat kell meghatározni, meg kell határozni a legfőbb feladatait. Meg tudná magyarázni részletesebben, hogy mit gondol erről konkrétan? És azt mondta, hogy az online jelentéstétel nem prioritás. lát-e módot arra, hogy az információ könnyebben eljusson az ügynökségtől mind a döntéshozókhoz, mint a szélesebb közönséghez? Hogy a legfőbb üzenetek, a legfőbb témakörök világosabbá váljanak a közvélemény számára is, azok a kérdések, azok a témák, amelyeket a legfontosabbnak tartanak a tudósok. Egyetértek eh, abban, hogy nagyon fontos az ügynökség számára a kapcsolattartás, a szélesebb nyilvánossággal is. Fontos a tudományosan megalapozott eh, adatok közététele, az üzenet közététele az ügynökség részéről. Természetesen eh, fontos meghatározni, hogy milyen, hol akar monitorozást végezni az ügynökség, az egyik ilyen eset volt a zajszintmérés a mobiltelefonok révén. Hogyha jön egy ilyen kérés a parlament részéről, mint ahogyan ez ebben az esetben történt, akkor az ügynökségnek azt kell mondani, hogy nincs tudományos megalapozátsága annak, hogy ezt most elvégezzük jelen pillanatban, ahelyett, hogy az ügynökség azonnal meg is tegye, amit a parlament kért. Azt hiszem az ügynökségnek Többet kell dolgoznia azon, hogy a prioritásokat valóban meghatározza, illetve, hogy meghatározza, hogyan tud a parlament által meghatározott prioritásokhoz hozzájárulni költséghatékony módon. Viszont nyilvánvalóan a költséghatékonyságnak nem szabad befolyásolni a működőképességet sem. És nyilván a politikai döntéshozókon is sok minden múlik, úgy gondolom, hogy az ügynökségnek tehát ezen a területen kell nagyobb feladatokat magára vállalnia. Köszönöm. Mondja az elnök. A GUE és a többiek még mindig nem küldtek képviselőt, ezért a szocialisták még tehetnek föl még egy kérdést, de mind McEwen, mind kollégan a néppártól lemond a lehetőségről. Így tehát köszönjük önnek, Hozbék úr, a válaszokat, és azt is köszönjük, hogy betartotta az időt. Következő jelölt. Michael Skollos. Ha készen áll, akkor kezdheti, három perce van. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos vagyok benne, hogy már mindenki fáradt, ezért megpróbálok néhány dolgot megismételni, amely az önéletrajzomban is szerepel, és inkább arra koncentrálok majd, hogy miért pályáztam meg ismét ezt a pozíciót. Hátteremről annyit tudok mondani, hogy környezeti vegyész vagyok, és nagyon sokat dolgoztam környezeti menedzsment terén, de a, a környezeti környezeti tájékoztatáson is, egyetemen is tanítok, és nemrég egy fenntartható fejlődésről szóló oktatás vezetését is megkaptam, és részt veszek nagyon sok civil társadalmi szervezetben, amelyeknek a munkája a vízzel kapcsolatos. Hosszú évek óta mindenféle szervezetek munkájában részt veszek, az Európai Környezetvédelmi Hivatal déban is, amelyet Krisztián is megemlített, és igen nagy örömömre szolgált, hogy a parlamentet az első, legelső e, környezetvédelmi ügynökségi ülésen képviselhettem. Azért pályáztam meg megint ezt az állást, mert úgy érzem, hogy élvezem ennek a tisztelt ö, csoportnak a bizalmát. Ken Collins, Caroline Jackson elnököknek és Jó Leinen elnök úrnak is úgy érzem, hogy élveztem a bizalmát. Azon kívül az az érzésem, hogy mivel magaménak érzem a az ügyet, hogy az önök nevében hozzá tudtam járulni ennek az ügynökségnek a fejlődéséhez, amelyet sikeres ügynökségnek tartok. Annak ellenére, hogy úgy tartom, hogy természetesen van még hely a fejlődésnek, van még tennivaló. Azt is el szeretném mondani, hogy azért is pályáztam meg ismét az állást, mert úgy gondolom, nagyon nehéz feladat az önök képviselete, és majd nem sokára megmagyarázom, hogy miért. Nagyon fontos, hogy folytonosságot teremtsünk, hiszen ez egy igen bonyolult szervezet. Két két találkozó alatt, amely a, amelyet a elnöki, elnökség tart, valamint a további két másik találkozó alatt képtelenség a működését megérteni és megfelelő hatékonysággal dolgozni. Hogyha megint megválasztanak, akkor, akkor tudniuk kell, hogy egy olyan csoportot fogunk kialakítani, amely kiegészítő képességekkel rendelkezik, és amelynek megvan az akarata is, a, a szándéka arra, hogy azt a körülbelül évenkénti három hetet rááldozza az ügyre, talán még többet is. Ugyanis ebben az esetben tényleg hozzá is lehet járulni a munkához. Nem csak ott lenni, hanem el, elolvasni a jelentéseket, meg, megjegyzéseket fűzni hozzájuk. És a akit önök közül tényleg érdekel a probléma, és ez a, és ez a, ez a témakör, valóban lehetőségük lesz rá, hogy Gebrandi úron keresztül képviseljék a bizottságot. Nem sokára befejezem, elnök úr. Négy perc volt a határidőm? Három? Jó, tehát azt szeretném volna mondani, hogy a cím egy kinevezett szakértő, de én az önök hangján fogok szólni, az önöket fogom képviselni, és az a fontos, hogy mind a két oldalról nagyon jól megértsük egymást, és tartsuk fönn az egyensúlyt a bizottság, képviselet, a bizottság képviselete és az országok érdekei között. Ez rendkívüli fontosságú. Úgy azt hiszem, hogy itt meg is állok, biztos vagyok benne, hogy több kérdés is föl fognak tenni, és esetleg akkor majd részletesebben szólok a kérd- a, ezekről a kérdésekről. Thank you. Every candidate has only three minutes. Köszönöm minden jelöltnek. Három perce van csupán, és fontosnak tartom, hogy mindenkinek ugyanannyi ideje legyen, és méltányosak legyünk. Köszönöm szépen. Most a kérdések köre következik. Elsőként ismét csak a néppárti frakció kap szót. Gárdini asszony ismét. Ő teszi fel a kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr! Hogyha tovább továbbra is megtarthatná hivatalát, nagyon sok információt is szolgáltathatna, kommunikálnia szeretne, mondta ön, de hát fontos meghallgatnia is másokat, fontos meghallgatni, hogy mit mond a parlament, és mi az az üzenet, amit közvetítenie kell az ügynökség felé. Eltekintve a vízügyi szakértelmétől, milyen más egyéb területeken járatos? És visszatérve arra, amit a többiektől kérdeztem, Fontos, hogy optimalizáljuk az erőforrások felhasználását, hasznosítását, talán mondhatna néhány prioritást, amelyel az ügynökségnek foglalkoznia kellene. Elnök, kérem egy percben válaszoljon. Nos, az első dolog, mint ahogyan már említettem, az, hogy sok más területtel is foglalkoztam, nem csak a vízügyjel, amelyek a környezet minden egyes területét érintik, sokat foglalkoztam a fémekkel, Emellett toxikológiával is foglalkoztam az Európai Unió tudományos tanácsadó testületében, különböző menedzsment feladatokkal is foglalkoztam. Ez nem jelenti azt, hogy az ön kérdésének második fele prioritásokról szól, ugye? Az egyik nehézsége az ilyen szervezeteknek az, hogy nagyon sok területtel kell foglalkoznia, nem lehet könnyen korlátozni a témák körét. Egyrészt azért, mert mindezen témakörök az EU környezetvédelmi politikájának részét képezik, és időről időre információra van szüksége a parlamentnek vagy a bizottságnak egy-egy területről, és itt vannak ugye a tagállamok prioritásai, és ezeket is figyelembe kell venni. Tehát a kérdés az, hogy önök, mint parlament, egy képviselő, kijelölt képviselő révén kapcsolatban állnak az ügynökséggel, akinek az a feladata, hogy az önök prioritásait közvetítse az ügynökség felé. Köszönöm szépen, Linda McEwen a szocialisták nevében. Nagyon régen dolgozik már az ügynökségnek. Hogy látja, hogy változott meg az ügynökség munkája? Voltak változások? Mit gondol, hogy az jövőbeni prioritásoknak hogy kellene kinézniük? nagy változások voltak. A legelején, amikor elkezdtem dolgozni, a legfontosabb gond az volt, kérdés az volt, hogy a parlamentet a többi intézménnyel egyenlő mértékben hogy tudjuk képviselni. Megkértek önök arra, hogy a végrehajtást fölhozzam, vagy legalábbis a politikák egyfajta megfigyelését, monitorozását elérjem. Nagyon sok évvel ezelőtt a kezdetek kezdetén ez még nem volt lehetséges. Most ott tartunk, hogy elfogadtak minket, és a különböző forgatókönyveket és a különböző megfigyeléseket együtt dolgozzuk ki a másik olyan terület, amely fontos, ez a nemzetközi arculatunk, ahogy már korábban is említették, a környezetvédelmi diplomácia az Európai Unió részéről. Ez is megváltozott. Ezek új területek, és sokkal sokat kell javítanunk még eh, annak megértésén, hogy az új technológiák révén milyen lehetőségeink vannak, és meg kell teremteni az egyensúlyt az új technológiák, illetve a szélesebb közönség felé irányuló tájékoztatás között. Következőként Gerbenian Gerbrandi kap szót a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm Skólasz úrnak eh, a fáradtságos munkáját, amelyet számunkra végzett az ügynökségnél. Csak az elmúlt két és fél évnek voltam tanulja, de én azt láttam, hogy ő nagyon aktívan részt vett az ügynökség munkájában ebben az időszakban. Nincs sok kérdésem önhöz, éppen ezért, mert az elmúlt időszakban nagyon szorosan együttműködtünk. Talán csak a kollégák kedvéért megkérdezem, úgy gondolja-e, hogy az ügynökség még erősebbé válhat, vagy úgy gondolja -e ezzel ellentétben, hogy esetleg csak a mostani szerepénél kellene megmaradnia? Azt gondolom, hogy erősödhet az ügynökség, anélkül, hogy meghaladná a mandátumát vagy a feladat körét. Hatékonyabbá tud válni az ügynökség. Ügynökségként nagyon fontos, hogy növeljük jelenlétünket a fővárosokban. Úgy értem, az általunk végzett munkát gyakran nem hasznosítják megfelelő módon. És ez általában a fővárosok feladata, de nekünk ügynökségként is többet kell tennünk azért, hogy ez ne így legyen különböző eszközök révén. Emellett más érdekelt feleket is meg kell közelítenünk proaktív módon, illetve proaktívabb módon. Mindez lehetséges azon a jogi szabályozáson, azokon a jogi kereteken belül, amelyek jelenleg hatályban vannak, és mindez természetesen erősítené az ügynökséget is. Önök is nagyon jól tudják, hogy vannak területek, ahol egy kicsit korlátoznunk kell magunkat, annak érdekében, hogy más területeken erősebb szerepvállalás váljon lehetővé, ahol innovatív munkára van szükség. Az egyik kulcsfontosságú probléma, vagy talán nem is probléma, inkább kihívás az ügynökség esetében az, hogy globális szintéren a lehető legmagasabb szintű munkát kell végeznünk, hiszen az Európai Uniónak ezen a téren vezető szerepet kell játszania, és erről soha nem szabad megfeledkeznünk. Elnök, köszönöm szépen. A zöld frakció kap szót, Szátuhászi Köszönöm szépen. Schools professzor. Ön már néhány éve ellátja a szóban forgó tisztséget az ügynökségnél. Mit gondol, mi a legnagyobb sikere, mi volt a legnagyobb sikere, és ebben az időszakban az ügynökségben melyek voltak a legfontosabb fejlemények? Őszintén szólva azt gondolom, hogy ha ellátogat az ügynökséghez, akkor látni fogja, hogy a parlament hangját igenis meghallgatják az ügynökségnél, és merem állítani, ugyan olyan mértékben hallják meg a parlament véleményét is, mint a bizottságét, és ez nagyon fontos. Mindazonáltal kialakult az együttműködés és a konszenzus kultúrája is, és azt hiszem ez a legfőbb eredmény, legalábbis az én hozzájárulásom szempontjából, ha erre gondolt, hogyha az ügynökség, mint egész eredményeire gondolt, akkor nagyon sok ilyen van. Az első dolog az, hogy megfelelő információk, a megbízható információkkal rendelkezünk, és ezt megfelelően értelmezzük, és egy sor hasznos forgatókönyv alakult ki a döntéshozatal számára. Emellett pedig az éves munkaprogramban a, program, a parlament számára külön helyet biztosítottunk. Elnök, köszönöm szépen! Az FD, a GUE és az ECR frakciók még mindig nem képviseltetik magukat, így tehát ismét a szocialisták kapnak szót, Linda meg Evan szeretne felszólalni, ismét nem, Gárdini asszony, ő sem szeretne feltétlenül újabb kérdést feltenni. Hát akkor nagyon szépen köszönöm önnek a prezentációt, a válaszokat. És akkor most a hatodik jelölt jön, Pierre Wellinger. Kérem fáradjon előre, és ha készen áll, akkor kezdheti is. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek tisztelt parlamenti képviselők, és hogy még mindig türelmesen meghallgatnak. Hadd mutatkozzak be. Nagyon erős elkötelezett vagyok a környezetvédelem iránt, és ezért szeretnék önöknek és önökért dolgozni a környezetvédelmi ügynökségnél. Három oka van annak, hogy miért, miért ilyen nagy az elkötelezettségem. Három szintje otthon, a faluban, egy vidéki területen, faluban lakom, és ott is szeretném megőrizni a környezetet és a tájat. Ugyanakkor polgárként aktívan részt veszek különböző civil szervezetek munkájában, nemzeti szinten és nemzetközi szinten is, és tudom sok részvételével, az integrált elemzés céljából különböző eh, szervezeteket eh, teremtettem meg. Eh, Olaszországban, Németországban is, és egy olyan módszert dolgoztunk ki, amelynek segítségével sokkal könnyebben tudjuk integrálni az európai környezeti kérdéseket. 97-től 2005-ig ennek az elnöknek, a, ennek a szervezetnek az elnöke voltam, és jelenleg is az általunk kifejlesztett módszert használja az ügynökség. Nagyon fontos szerepet tulajdonítok környezetvédelmi szempontból az Európai Parlamentnek, hiszen egyrészt harmonizálhat, európai szinten is, de nemzetközi szinten is, mint ahogy azt a Dörbenben is láthattuk. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség igen erőteljes eszköz arra, hogy a döntéshozás minőségét és hatékonyságát a környezetvédelmi területen javítsuk. Nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha képviselhetném önöket, és nagyon szívesen jövök önökhez, önökhöz évente többször is. Azon kívül a médiákon keresztül is nagyon szívesen felszólalok az önök nevében, és elmond, elmondom, hogy hatékonyan, hogy tudom önöket képviselni. Úgyhogy egyrészt személyes meggyőződésből, másrészt az Európába vetett igen erős hit miatt pályáztam, illetve azért, mert így a személyes tapasztalatom is felhasználhatom az Európai Uniós munka megerősítésére. Nagyon sokat gond, foglalkoztam a különböző környezetvédelmi politikai interfészek területén, és eredetileg az holland környezetvédelmi minisztériumnak dolgoztam, még 90-ben, amikor még csak arról kezdtünk gondolkozni, hogy Barcelonába vagy Kopenhágába helyezzük az ügynökség központját. Már akkor is nagyon jól tudtam, hogy mennyire fontos lenne egy környezetvédelmi ügynökség Európának. Később aztán tudósként, és ugye most is, mikor a klímaváltozási nemzeti program, kutatóprogram vezetője vagyok Hollandiában. Egy 100 milliós, 100 millió eurós költségvetésű program, program, amely nemzetközi és nemzeti szinten is rengeteg tevékenységet indít el. Hollandiában dolgoztam a vízügyi, közlekedési és gazdasági minisztériumnak is politikai tanácsadóként, korábban légszennyezési, majd partvédelmi és vízügyi ügyekben voltam tanácsadó. Ennyit tudtam mondani, remélem, hogy jól tudok majd önökkel együttműködni, és nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseikkel. Mr. and we start Köszönöm szépen, velünk, Akkor el is kezdjük a folyamatot, a kérdések körét. Először Galini asszonynak adom meg az Európai Néppárt nevében a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Időközben már nagyon nehézé vált új kérdéseket föltenni, ahogy hallgattam önt, hiszen nagyon sok kérdésemet már menet közben, ahogy bemutatkozott, megválaszolta. De talán pontosabban, részletesebben kitérhetne arra, hogy mi a kapcsolat, az objektivitás, a pártatlanság, és az európai politikák között. Hogyan tudjuk tehát az objektív, pártatlan szempontokat az európai politikákban érvényesíteni? Itt ugyanis politikusok dolgoznak, és ők nagyon sokszor pártos álláspontokat alakítanak ki. Yeah, thank you for your question. Köszönöm szépen a kérdését. Teljes mértékben meg tudom érteni, hogy önöket a parlamentet bombázzák ostromolják folyamatosan információval és javaslatokkal, és itt eh, az ügynökség fókuszálhatja, csatornázhatja ezeket az információkat. Láttam a nemzeti intézmények munkáját és Javult a nemzeti intézmények bevonása az utóbbi időben, de azt gondolom, hogy még mindig nincs megfelelő kapcsolat a nemzeti parlamentek, a nemzeti szakszervezetek és az ügynökség között. A nemzeti civil szervezetek és az ügynökség között. Konszenzusra van szükség az európai kutató intézmények között abban, hogy melyek a fontos kérdések és melyek a lehetséges forgatókönyvek. Az ügynökség tehát jobban összefoghatja az önök munkáját, és szétválogathatja a az üdvös és a káros javaslatokat. Elnök, köszönöm szépen, a szocialisták nevében Linda meg Evan kap szót. Ön nagyon aktív volt hazájában. Úgy gondolja, hogy az Európai Ügynökség munkája hasznos. Felhasználná ön az ügynökség munkáját, és hogyha nem, akkor milyen változásokat vár el az ügynökségtől? Mit gondol, kinek dolgozik elsősorban az ügynökség, és mit próbál elérni. Hollandia volt az egyik előre haladott ország környezetvédelmi kérdésekben, és a mi tapasztalatainkból sokat az ügynökségbe beletápláltak, úgymond. Most sajnos visszajára fordult ez a folyamat, háttérbe szorult a környezetvédelem Hollandiában, és az ügynökség és az önök feladata is abban áll, hogy a környezetvédelmet továbbra is a napirend tetején tartsák. Az ügynökségnek most össze kell tartania Európát a környezetvédelmi kérdésekben, Kelet- és Nyugat-Európát, Észak- és Dél-Európát össze kell békíteni egymással környezetvédelmi kérdésekben, és interakcióba kell, hogy lépjenek a nemzeti intézményekkel is, nem csak Nyugat-Európában, hanem Kelet-Európában és a déli országokban is. Az Európai Ügynökségtől most már mi is tanulhatunk, de az ügynökségnek lépést kell tartania a haladással is. Még mindig túlságosan a hatástanulmányokkal foglalkoznak. A fő feladat most már az lenne, hogy egy zöld gazdaság kialakításának forgatókönyvét kidolgozza az ügynökség. Gondoljunk például a mezőgazdasági kérdésekre is e tekintetben. Liberális frakció. Köszönöm szépen elnök, és nagyon szépen köszönöm Velinga úrnak a világos prezentációt. Nagyon erős tudományos háttérrel és nemzeti és nemzetközi szintű tapasztalattal rendelkezik, ez világossá vált. Ön tulajdonképpen már megválaszolta néhány kérdésemet az előző körben. Egy kérdésem most az volna, hogy mit gondol, melyek a legfőbb kihívások az elkövetkezendő években, és mit gondol, hogyan tükröződnek ezek az ügynökség munkájában, és lehet-e javítani ezen a helyzeten? Úgy gondolom, hogy még nem tükrözi az ügynökség munkája a fő kihívásokat. Természetesen az éghajlatvédelemnek nagyon nagy figyelmet szentel, és itt sok a munka, de nem a probléma felismerésében van szükség további munkára, hanem a harmonizáció területén hogyan lehet európai szintű jogszabályokat alkotni, és hogyan lehet fenntarthatóságot és energiahatékonyságot biztosítani. Tehát a gazdasági feladatokkal való összehangolás és a gazdaság zöldítése a fő feladat. Aztán a második kihívás az élelmiszer ellátás, az erőforrások, az ökológiai gazdálkodás és a tájkép fenntartás Európában, illetve megőrzés Európában. És aztán meg kell néznünk azt is, hogy melyek az új környezetvédelmi feladatok, a nano részecskék szerepe például, aztán a mélytengeri bányászat, és a tengerek felhasználása mezőgazdasági célokra, vagy ilyen típusú célokra. Úgy gondolom tehát, hogy lépést kell tartanunk az új fejleményekkel a feladatok meghatározása során. Elnök, köszönöm szépen. A zöldek számára Szátó Hászi. Well, uh... Köszönöm szépen. Professzor úr, életrajzából láttam, hogy nagyon sok igazgató tanácsban tanácsadó testületben vesz részt jelenleg is. Skulos professzortól hallottuk, hogy véleménye szerint az, a környezetvédelmi ügynökség aktív tagságához legalább évente három hetes munka szükséges. Önnek meg lesz az erre fordítandó ideje? Köszönöm szépen. Hát 62 éves vagyok, és ebben az évben egy nappal kevesebbet fogok dolgozni az egyetemen, következő évben meg két nappal kevesebbet fogok majd dolgozni, tehát egyetemen kívüli munkákkal többet fogok tudni foglalkozni. Ezt a kérést tehát most lehetőségként kezelem. Évente három hetet probléma nélkül ki tudok szakítani az időmből, és akkor ezzel ennek megfelelően a holland politikában végzett munkám, egy, munkám helyett most egy darabig az európai politikával fogok foglalkozni. Az ECR, a és az EFD nem képviselteti magát továbbra sem, így akkor a szocialista frakció és a néppárti frakció között pattog a labda. Nem tudom, hogy Linda McEwen vagy Gardini kolléga szeretne kérdést föltenni. Nem. Ebben az esetben elértünk e programpont végére. Szeretnék Vellinga úr önnek és köszönetet mondani, illetőleg valamennyi jelöltnek, aki hajlandó volt válaszolni a kérdéseinkre, és hajlandóságát jelezte e fontos feladat ellátására. Bemutatkozott pályázott erre a tisztségre. Most a koordinátor ülésére kerül sor, és ott meglátjuk, hogy mennek tovább a dolgok. Köszönöm szépen, hogy megjelentek, jó utat haza! Für die Koordinatoren. A koordinátorok számára egy információ 18 óra 30-kor fog kezdődni itt a 4Q2-es teremben. Matthias, talán felhívhatnánk a többi koordinátort, és megkérdezhetnénk, hogy tudnak-e most jönni, vagy esetleg 6.15-re, hogy korábban kezdhessük az ülést. Küldhetünk egy e-mailt, próbálkozhatunk, hát ha sikerül összeszedni a koordinátorokat, de lehet, hogy ez beletelik fél órába is. Lehet, hogy a titkárság küldhet egy e-mailt, és akkor, ha az összes koordinátor itt van, akkor kezdhetjük a munkát. Azt hiszem, akkor talán jobb, hogyha mégis megmaradunk a 6.30-nál. Hát, a remény hal meg utoljára, mondja az elnök.